A jelentéstevő egy kiegészítése, kíván élni. Nyilvános, hogy, nyilvánvaló, hogy a kompromisszumos blokkot elfogadjuk, a 116, 117, 132-t, akkor ezennel a 350-est is elfogadottnak kell nyilvánítanunk. Jó, akkor kezdjük is. A négyes módosított ki támogatja, ellenvetés, tartózkodás, elfogadtuk. Ötös mellette ellene tartózkodás, ezt is elfogadtuk. Akkor jön a blokk 6, 8, 9 és 12-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 106-os mellette ellene tartózkodás, ezt is elfogadtuk. 107-es, ki támogatja, ki nem támogatja, tartózkodás, ez nem egyértelmű, úgyhogy elektronikusan ellenőrizzük, tehát a 107-est. Haben alle abgestimmt? Ab ha mindenki szavazott, akkor lezárom. 24 igen, 31 nem ellenében elutasítottuk. Úgy tűnik, hogy eltört, elromlott a kártyám. Szeretnék egy újat kérni a technikustól. Hát nagyon sajnálom, nem tudom most megszakítani az ülést és új kártyát beszerezni önnek. talán az asszisztensét megkérheti, hogy segítsen önön. Akkor tízes módosítóval folytatjuk. Mellette szavaz? Ellene. Tartózkodók. Elutasítottuk. 97, 98, 99 blogban. Tessék, ki szavaz mellette. Ellene tartózkodás elutasítottuk. Százas mellette ellene tartózkodás elutasítva. Ezt is ellenőrizzük. Tehát a százasról ellenőrizzük elektronikusan. Megnyitottam a szavazást. Abstimmung ist geschlossen. Lezártam. 21 igen, 35 nem, egyértelműen elutasítva. 101-es mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítottuk 102 mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. Megyünk tovább. 103-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 13-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 108-as. Ellenőrizzük a 13-ast? Jó. Megnyitottam a szavazást. Ha mindenki szavazott, lezárom. 30 igen, 27 nemmel elfogadtuk. Akkor most jön a 108-as, ki támogatja? Ellenvetések, tartózkodás elutasítva 109-es mellette. Ellene, tartózkodás. Elfogadtuk. 110-es és 111-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 112-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 113-as mellett ellen tartózkodás elutasítottuk, 114-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 115-ös mellette ellene tartózkodás elutasítva, 116-os mellette ellene tartózkodás elutasítva. 117-es, 18-as, 19-es, 20-as, 21-es mellette, blokkban ellene, tartózkodás elutasítva. 122 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 14-es mellette, ellene tartózkodás, ezt elektronikusan ellenőrizzük, tehát a 14-esről megnyitottam a szavazást. Ha mindenki szavazott, akkor lezárom. 10, 29 igen, 30 nem, elutasítva. 123-as mellette. Ellene. Tartózkodás. Ez nem egyértelmű, úgyhogy ezt is ellenőrizzük elektronikusan. Megnyitottam a 123-asról. Ha mindenki szavazott, lezárom. 30 igen, 29 nem, elfogadtuk. 15-ös. Mellette. Ellene. Tartózkodás. Ezt is ellenőriznünk kell elektronikusan, tehát a 15-ösről. Ha mindenki szavazott, akkor lezártam. 23 igen, 34 nem, egyetem van elutasítva. 124-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. tól 132-ig blogban szavazunk, mellette Tehát 16-tól 132-ig, nem 116, 16 javítja magát az elnök, 16-tól 132-ig blogban ki támogatja ezeket a módosítókat. Ellenvetések. Tartózkodás. Inkább ezt is ellenőrizzük elektronikusan, én úgy láttam, hogy elutasítva. Abstimmung ist geschlossen. Lezártam, a mindenki szavazott. 23 igen, 37 nem, elutasítva. Über 23 stimmen wir. 23-asról szavazunk következőként. 23-tól 28-ig összevonva blogban mellette kiszavaz, ellene tartózkodás elutasítva. os Ki támogatja? Valami nem világos? Ötös oldalon tartunk, tehát ötödik oldalon, annak is a közepén, és a 126-os módosítóról szavazunk. Ki támogatja, ki nem, tartózkodás, elutasítottuk. 128-as mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 29-es mellette, ellene, tartózkodás, hát inkább ellenőrizzük ezt is elektronikusan. 29-esről tehát megnyitottam a szavazást. Ha mindenki szavazott, lezárom. 31 igen, 28 nem, elfogadtuk. 30-as visszavonták. Következő blokk szavazás 134-es től 143-asig. Ki támogatja? Ellene szavaz Tartózkodás elutasítottuk. 133-as egészen a 32-es módosítóig. Ki támogatja ezt? Ellene ki szavaz? Tartózkodás nem egyértelmű, úgyhogy akkor ezt a blokkot, tehát 134-es módosítótól 32-essel bezárólag blokkban elektronikusan ellenőrizzük. Megnyitottam a szavazást. A néppárt részéről egyel több szavazat van. Most rendben van, le is zártam. 33 igen, 27 nem szavazattal elfogadtuk ezt. 139-essel folytatjuk mellette. Ellene. Tartózkodás. Ellenőrizzük a 139-est. Mindenki szavazott? Akkor lezártam. 33 igen, 26 nem, elfogadtuk. 144-es mellette kiszavaz. Ellene, tartózkodás elutasítva. 33-as mellette. Ellene, tartózkodás elutasítva. 145-ös mellette ellene tartózkodás. Ezt is ellenőrizzük elektronikusan, tehát a 145-ösről. Megnyitottam. Ha mindenki szavazott, lezárom. 24 igen, 36 nem, elutasítottuk. 34-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 146-os mellette ellene tartózkodás elutasítva. 147-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 148-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. A 35-ös a következő, mellette, ellene, tartózkodás elutasítva 149-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 36-os mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 37-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 38-as mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 150-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 151-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Szeretnék ellenőrizni? Jó, akkor a 151-est elektronikusan ellenőrizzük. Ha mindenki szavazott. Mindenki szavazott? Akkor lezárom. 33 igen, 28 nem, elfogadtuk. 152-es a alap alján, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 154-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 153-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Most jönnek a Consolidated Amendments mellette, ellene, tartózkodás. Elfogadtuk. Ugrunk egy nagyot, tizedik oldallal folytatjuk, a 93-as módosítóval a lap alján. Ki támogatja a 93-ast, mutassa a kezét, ellene kiszavaz, tartózkodás elutasítottuk. 94-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 95-ös mellette ellene tartózkodás elutasítva. 96-os mellette ellene tartózkodás elutasítva. 172-esről nem kell szavazni, ez csak egy megfogalmazásbeli módosítás 173-as hát mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Második rész, 173-as második része mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 174-es mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 175-ös mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 176-os mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 177-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 12-es oldal tetején 178-as az első két részben, első rész mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, második rész mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 47-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 179-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 48-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 180-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 49-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 50-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 181 mellette ellene tartózkodás elutasítva 51-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 182-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Most blogban szavazunk, 184-től 191-ig, mellette ellene kiszavaz, tartózkodás elutasítottuk. 183-as mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 52-es mellette ellene, tartózkodás elutasítva 192-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Megyünk a függelékhez, 193-as, illetve a 190-es azt elutasítottuk, úgyhogy a 194-esről szavazunk, ami megint csak egy mm, írásbeli módosítás 195-ös kitámogatja, ellene tartózkodás elutasítottuk. 196-os mellette ellene tartózkodás. Ezt ellenőrizzük, tehát a 196-ost elektronikusan megnézzük, tehát mellette ellene tartózkodás elektronikusan. Ha mindenki szavazott, akkor lezárom. 25 igen, 34 nem, elutasítva. 197-es, kérem szépen, hogy ki támogatja, ki nem, tartozkodók, elutasítottuk 54-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva 55-ös mellette, ellene, tartózkodás elutasítva 56-os mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 57-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 58 és a 14-es oldal tetején mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 198-as mellette ellene kiszavaz. Tartózkodás elfogadtuk. 59-es mellette ellene tartózkodás elutasítva 60-as mellette, ellene tartózkodás elutasítva 199-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk 61-es mellette, ellene tartózkodás elutasítva 200-as mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk. Jönnek a preambulum bekezdések, 62-es módosító mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk. Egyes mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Kettes mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 63-as mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 65-ös mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 66-os mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 64-esről nem kell szavazni, ez okafogyottá vált, de a 67-esről szavazunk mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. 68-as mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 69-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 70-es a következő a tetején, mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 71-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 72-es mellette, ellene kiszavaz, tartózkodás elutasítva 73-as mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk 74-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk 75-ös mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk 76-os mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 77-es mellette ellene kiszavaz, tartózkodás elfogadtuk. 78-as mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Megint ugrunk egyet az utolsó oldalra, és a 82-esről szavazzunk mellette, ki szavaz, ki támogatja, tehát ki nem, elfogadtuk. 84-es, ki támogatja, ki nem, tartózkodók elfogadtuk, 86-os mellette, ellene kiszavaz, tartózkodás elutasítva, 85-ös mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk, 90-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk de azért ezt ellenőrizzük, nem vagyok teljesen biztos benne, tehát elektronikusan ellenőrizzük a 90-esről a szavazást. Ha mindenki szavazott, akkor lezártam. 23 igen, 38 nem, elutasítva. 87-esről szavazunk mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 88-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 89-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 3-as mellette ellene tartózkodás el, elfogadva. 91-es mellette kiszavaz, ki nem, tartózkodás elfogadtuk. És akkor jön a végszavazás, elektronikusan megnyitottam, tessék lehet szavazni. Ha mindenki szavazott, akkor lezártam. 54 igen, 4 nem, 3 tartózkodás mellett. Gratulálunk Westlund kollégának. Wir müssen jetzt die mündlichen Fragen für Hyderabad annehmen. Das sind zwei. Tehát akkor most a bizottság ö, ö, javaslatával kapcsolatban kérdezem kézfeltartással, ki van mellette, ellene, akkor elfogadtuk, és a tanács most ki van mellette, ellene, tartózkodás, ezt is elfogadtuk. Köszönöm szépen. Akkor tehát véget értek a szavazások, és akkor most rátérünk Zsill Panyó jelentésére. Wir kommen zum Bericht Gilles Pagnot. Oui. Tehát Gilles Pagnot jelentése következik, és akik most elhagynak bennünket, azoknak nagyon szép nyarat, jó nyaralást kívánunk, de azért azt gondolom, hogy a legtöbben, akik most azért elhagyják a termet, azért még vissza fognak térni a mai napon hozzánk, úgyhogy egyébként szívből várjuk őket vissza. Tehát akkor most a 12-es napi rendi ponttal folytassuk. Ezek a határon átterjedő súlyos egészségügyi veszélyekkel foglalkozik, és az Európai Parlament jelentéstevője Zsil Panyó kolléga, akit akinek megadom a szót, de kérem, hogy a kollégák, akik most beszélgetésbe kezdtek, és az adminisztrátorokra is vonatkozik, azok ezt kinn folyosón folytassák, és akkor most elsőként megadom a szót kollégánknak, és tényleg kérem önöket, hogy a különböző személyes beszélgetéseket hagyják abba azért, hogy a jelentéstevőnk csendben tudja megtenni a jelentését. Köszönöm szépen, elnök úr, kedves kollégák! Tehát nagyon fontos az, hogy a legutóbbi válságból eh, tapasztal- levonjuk a tapasztalatainkat, hiszen nemrég a, az influenza járvány, a kolibaktérium járvány 2011-ben a vulkán hamuval kapcsolatos dolgok, és ebből azért születtek olyan intézkedések a bizottság részéről, amelyek arra irányulnak, hogy jobban megvédjék polgárainkat egész Európában az ilyen határokon túlnyúló veszélyekkel szemben. Tehát léteznek eszközeink arra, hogy ezeket a különböző kockázatokat kezelni tudjuk, és ki tudjuk küszöbölni, hiszen nagyon sok ilyen jelenséggel néztünk szembe az elmúlt időszakban, határon túlnyúló módon, azonban ezek az intézkedések eddig nem sikerült koherens módon, EU-n átnyúló módon egymáshoz igazítottan végrehajtani. Éppen ezért tehát itt vannak létező struktúráink, és vannak tervezett intézkedéseink. Tehát itt elsődlegesen arról van szó, hogy az értékelési struktúránkat pontosítani kell és fejlesztenünk kell. Nagyon fontos, hogy biológiai, vegyi vagy bármilyen más egészségügyi okokból történő fenyegetések ellen. Nagyon fontos, hogy koordinálni kell az ilyen intézkedéseket ezeknek a kiküzöbölésére, de nagyon fontos, hogy minden egyes tagállam szintjén is javítani kell a nemzeti előkészítési és beavatkozási terveket, amelyeket egyébként utána egyeztetni kell az többi tagállammal, illetve az Európai Bizottsággal is. Azonban ami nagyon fontos lehetőség, hogy ha európai szintű egészségügyi veszéllyel kell megküzdeni, a bizottság EU szinten szeretné ezeket a helyzeteket kiküszöbölni. Tehát, hogyha nagyon magas halálozási arányjal vagy kórházi tartózkodással járna egy bizonyos válság, amit már tagállami szinten nem lehetne kezelni. A jogbiztonság érdekében nagyon fontos, hogy a megfelelő 2119 98-as LK határozatot figyelembe vegyünk, ami gyakorlatilag a, a közösségben a fertőző betegségek járványügyi felügyeleti és ellenőrzési hálózatának létrehozásáról szól. Én jelentéstevőkönt üdvözlöm ezt a tervezetet, de természetesen szeretnék néhány módosítást ebbe javasolni, és ez a következő területekre vonatkozik. Az érvényességi területtel kapcsolatban is le annak javaslataim, hiszen itt további veszélyek is léteznek. A bizottság a szeretné, hogyha valamennyi határon túlnyúló súlyos egészségügyi veszélyre kiterjedne ez a korai e, jelzőrendszer, amivel gyakorlatilag a bizottság szeretné, hogyha minél előbb sikerülne az egészségre veszélyt képező e, események e, javítása mert hiszen kiderült, hogy nem sikerült az elmúlt időszakban megfelelő módon ö, reagálni ezekre minden egyes esetben, hiszen hogyha lett volna egy korai riasztási rendszer, akkor ezzel sikerült volna kiküszöbölni ezeket, és ezért is javaslom, hogy az érvényt, hatályt a, például a gyógyszerek, hamisított gyógyszerekre való reagálásra is terjesszük, illetve hogyha egészségre veszélyes implantátumokról van szó, ezeket is vegyük figyelembe. Az ionizáló sugárzásból eredő határon átterjedő súlyos egészségügyi veszélyekre is ki kellene terjeszteni, hiszen a 2011 márciusában Japánban történt Fukushima-i atomerőmű baleset is illetve az ion felhő, amely Magyarországról indult a tavaly évben, ez is figyelmeztetett bennünket arra, hogy milyen gyorsan kell néha reagálni az ilyen egészségre veszélyt jelentő képződmények ellen. És a tapasztalatok azt mutatják, hogy nagyon fontos, hogy ezeket a radiológiai eredetű eseményeket is vonjuk be a hatályba. Tehát nagyon fontos lenne, hogy egy új kommunikációs stratégiát kellene alkalmazni. Az érkólival kapcsolatos tapasztalatok egyértelműen megmutatták, hogy a rossz kommunikációs stratégia milyen súlyos gazdasági következményekhez vezethet. Véleményem szerint a határozatnak jobban ki kell hangsúlyoznia annak a fontosságát, hogy a válság esetén egységes és összehangolt kommunikációs stratégiát kell alkalmazni. A szakértők függetlenség is egy nagyon fontos kérdés, tehát hogy nagyon fontos, hogy a korai figyelmeztető és gyors reagáló rendszer nagy mértékben a szakértők munkáján alapszik, és ezért azt gondolom, hogy önálló bekezdést kellene szentelni a szakértők függetlenségének és munkájuk átláthatóságának. A személyes adatok védelmével kapcsolatban pedig nem uh, jó itt a helységben a klímaberendezés elnézés, mert lassan berekedek emiatt. Nem tudom, hogy önökkel is ez szokott történni? Velem elég gyakran ez történik, hogy megfázom itt a helységben. Na, tehát vissza a jelentésemhez a személyes adatok védelmével kapcsolatban. Ez a negyedik területe annak, amelyre a módosító indítványaim vonatkoznak. Tehát itt a kapcsolattartó személyekre külön bekezdésben kellene kitérni, hiszen az Európai Unióban a személyes adatok védelmének nagy jelentősége van, és ezért a bizalmas kezelése, és akkor ez az ideig történő megőrzés elveire is utalni kellene a szövegben. Az Európai Betegség Megelőzés és Járványvédelmi Központ ECDC nek a feladatait, amelyek a fertőző betegségeken kívüli feladatok, ezeket a határozatban pontosabban e, kellene meghatározva lenni, és e, ki kell hangsúlyozni az állandó együttműködés fontosságát az Európai Bizottsággal. A másik terület a WHO-val és a harmadik országokkal folytatott együttműködés, a rendszer tagjainak az illetékes nemzetközi szervezetekkel, különösen az egészségügyi világszervezete való együttműködését jobban előtérbe kell helyezni ebben a határozatban, és uh, Rozié doktorulat üdvözlöm a körünkben, aki a ragályos betegségekkel foglalkozik a WHO-nál. Talán ő is uh, majd hozzá tud járulni a mai megbeszéléshez a, tehát a WHO-val és a harmadik országokkal folytatott együttműködésre emlékeztetni kellene a tervezetben, hiszen ez nagyon fontos. Az orvosi ellenintézkedésre szolgáló közös beszerzési eljárások egy további terület, az elkövetkező járványok során biztosítani kell az oltóanyagokhoz való egyenlő hozzáférést és a megrendelések terén érvényesülő bizonyos rugalmasságot. 8 pont rendszeres párbeszéd az Európai Parlamenttel, tehát itt a bizottság és az Európai Parlament közötti párbeszéd. Nagyon fontos a rendszeres párbeszéd a két intézmény között annak érdekében, hogy a parlament megfelelő tájékoztatást kapjon a korai figyelmeztető és gyorságáló rendszer tevékenységről és megfelelő működéséről. Egészségügyi figyelmeztetés esetén a tanácsnak és az Európai Parlamentnek részletes jelentést kell kapnia az intézkedések tartalmáról, és arról, hogy hogyan járultak hozzá a határokon átterjedő súlyos egészségügyi veszélyek csökkentéséhez. A legislatív eh, naptár miatt a jelentés határidejeit módosítottuk, annak érdekében, hogy még lehetőségünk nyíljon arra, hogy megfelelően megvitathassuk és eh, felülvizsgálhassuk ezt, hiszem ez egy nagyon fontos téma. Tehát szeptember 17-én 12 óráig van időpontunk a módosító indítványok benyújtására, és október 10-én fogunk egyeztetni, majd októberben a plénum előtt fogunk szavazni majd a javaslatról. Köszönöm szépen Panyó úrnak, mondja az elnök, és most szeretném átadni a szót az jelentéstevőknek. Christopher Vernia kolléga már nagyon integet, hiszen ő a néppárt részéről most megkapja a szót. President, uh, and Köszönöm szépen, elnök úr. És szeretnék Párnyi úrnak is köszönetet mondani. Azt hiszem, hogy nagyon jól tudtunk együtt dolgozni. A bizottság javaslatát tovább javítottuk a határon átnyúló súlyos egészségügyi veszélyekkel kapcsolatban. A legfontosabb ezzel a dosszéval kapcsolatban az, hogy egyértelmű, koherens és működő jogszabályt hozzunk létre a, egy mechanizmust hozunk létre a kapacitásépítés, megelőzés, reagálás területén. Tulajdonképpen egyfajta karácsonyfában is gondolkozhatunk, mert a határon átnyúló egészségügyi veszélyekkel kapcsolatban nagyon sok mindenre gondolhatunk, és sajátos aggájaink lehetnek. De különösen ezen a területen nagyon fontos az, hogy ezt a karácsonyfát valóban létre és sajnos a jogalap túl gyenge. Az én munkámban legalábbis koncentráltam volna arra, hogy egyértelműbbé tegyem, és kiszámíthatóbbá tegyem ezt a kérdést, ahelyett, hogy megpróbálnék mindent belefoglalni, minden egyes aspektust, amire csak gondolhatunk, integrálni ez a jelentésbe. Panyó úr, amikor a ionizáló sugárzást is be akarja venni a hatája alá, nos, azt hiszem, hogy ez valóban egy nagyon fontos dolog, és ez jól illeszkedik tulajdonképpen ebbe a jogszabályba. Én is úgy gondolom, hogy vannak olyan típusú veszélyek, amelyekkel kapcsolatban szükség van egy mechanizmusra, hogy elkerülhessük azt a helyzetet, amikor különböző intézmények veszekednek arról, hogy ki is a felelős. Tehát ez, ez jó dolog. Ugyanakkor azonban nem látom igazán az értelmét annak, hogy ezt befoglal, hogy befoglaljuk a gyógyszerek visszaélésszerű alkalmazásából, vagy hibás orvos technikai eszközök forgalmazásából eredő egészségügyi veszélyeket. Szerintem ez nem olyan veszély, ami hasonlítható egy egy fertőző betegséghez, vagy egy nukleáris meldánhoz. Nézzük meg azt, vagy gondoljunk arra is, hogy amit az előadó ebben a, ezzel a jogszabályok kapcsolatban eh, megtesz, eh, az eh, kicsit túl messzire megy és relevánsabb és jobb helyet kellene találni, például a hibás implantátumok problématikájának, ezt ezeknek nem ebben a jogszabályban lenne helye. Tudjuk, hogy hamarosan megszületik majd egy másik jogszabály erről. A harmadik országokkal folytatott együttműködés és a WHO-val folytatott együttműködés eh, és egy fontos pont, hogyha járványokról, oltóanyagokról van szó, akkor el kell ismernünk azt, hogy a WHO rendkívül fontos szerepet játszik. Nagyon sok eh, vakcina, tulajdonképpen sokszor az egész világ számára csak egyfajta oltóanyag létezik és a szezonális, mondjuk influenza oltó, elleni oltóanyag gyártásától át kellene térni egy globális, koordináltabb oltóanyag előállításra, és ebből a szempontból a WHO-val való együttműködés különösen fontos. Összefoglalva, Nekem személyesen nincsenek hatalmas nagy terveim arra, hogy hogyan kellene módosítani, akár a bizottság tervezetét, akár a, az előadó véleményét. Tulajdonképpen ez egy jó szöveg, kiemeli az együttműködés fontosságát, és elég világos. A hatályt ki lehet terjeszteni, például a ionizáló sugárzásra, és itt-ott nagyobb, pontosabban kell fogalmazni, de lényeges, hogy az irányelv maradjon egyszerű. Ezért én elkerülném azt, és remélem a kollégák is ezzel egyetértenek, hogy túl sok részletes módosítót nyújtsunk be mindenkinek a saját kis kedvenc témájáról, ugyanis eh, ezzel eh, csak bonyolultabbá, szükségesnél bonyolultabbá tennénk az irányelvet, és meg ez megnehezíteni a megegyezést a tanácssal és a bizottsággal. Tehát így mondjuk 50 százalékost adnék Penyú úrnak, és a bizottság eredeti javaslata tulajdonképpen nagyon jó. Köszönöm szépen. Prépolc asszony, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm az előadónak, Ispárnyó úrnak a javaslatot, a tervezetet, nagy figyelemmel olvastuk át ezt. Az elmúlt években valóban sajnálatos módon több nagyon súlyos eset volt határon átnyúló egészségügyi veszélyekkel kapcsolatban, és az Európai Parlament is ezeket megtárgyalta. Ebben az összefüggésben szeretnék konkrétan utalni egy állásfoglalásunkra, amelynek a tárgya például a H1N1 influenza kitöré vagy járvány volt 2011-ben. A raportőr is utalt arra, hogy mi volt ennek az állásfoglalásnak a célja, több együttműködés, nagyobb függetlenség, több transzparencia, a legfontosabb elemei ezek ennek a javaslatnak is. De közben világosá vált az is kollégák, hogy az európai keret egy kerete annak, hogy ilyen veszélyekre célzottan és gyorsan tudjunk reagálni, ez javításra szorul, és több Európára van szükség ezen a területen. Nagyon örülök a bizottsági javaslatának, mert ezzel nagy vonalakban egy biztos, hogy egy előrelépést jelent. Másrészt azonban azt gondolom, hogy mernünk kell azon is gondolkozni, hogy ez a javaslat sokat fog-e majd rövid távon megváltoztatni a gyakorlatban. Hát igazából nem látom azt, hogy a múltból ismert eh, válságokkal kapcsolatban, amikor is a eh, tagállamok nagyon kevés európai reflexet, eh, reflexel reagáltak, hogy ez nagyon megváltozott volna, pedig reméljük, hogy most lépésenként javulni fog a helyzet, és megváltozik a mentalitás, a hozzáállás. Szeretnék még az előadó véleményekkel kapcsolatban konkrét megjegyzéseket is tenni. Ami a hatályt illeti, az ionizáló sugárzást is be akarja venni a hatály alá, illetve az gyógyszerek visszaélészerű alkalmazását és a hibás orvos technikai eszközöket. Most a bizottság javaslata alapján persze logikus, hogy az ionizáló hatás is a hatály alá kellene, hogy tartozom. De másrészt még ez sok az egyértelműség azzal kapcsolatban, hogy most az Euratom szerződés alá mi tartozik, és mi nem és valamennyien aggódhatunk éppen ezért, eh, hogy valóban a bizottság javaslatába be kellene emelni az ionizáló sugárzást. Valami mellette szó, valami ellen. Biológiai válságok eh, a eh, fertőző betegségek kapcsán, vagy egy nukleáris válság, mint például a közelmúltban történt a, a PIP mell vita implantátumok kapcsán ezek persze gyakorlatban előforduló problémák, és felmerül a kérdés, hogy a legjobb válasz az, hogy ezeket a válságokat egy kalap alá vegyük. Hogy mondjak egy példát. Szerintem minél tágabb, nagyobb a hatály, annál fontosabb az, hogy hogyan definiáljuk a, az időzítést, a timingot. A 11. pont B, 11b pontban például az azonnal szó teljesen más jelent a három különböző válsághelyzetben, hogy mit tekintünk azonnalinak. Néhány eh, héttel ezelőtt már feltettem egy kérdést a bizottságnak, akkor nem kaptam választ, most megismétlem a kérdést. Mi tartozik konkrétan az Euratom eh, szerződés alá? és a népegészségügy eh, az ionizálós sugárzással kapcsolatos népegészségügy kérdéseket lefedi -e az Euratom szerződés. Ebben az összefüggésben vannak egy gyakorlati intézkedések. Szeretnék erre a kérdésre választ kapni a bizottságtól. Ami a jobb együttműködést és a koordinációt eh, illeti, a bizottság javaslata kétségtelenül pozitív szempontokat is tartalmaz. Nagyon elégedett vagyok azzal a javaslattal, hogy legyen lehetőség eh, arra, hogy oltóanyagokat közösen lehessen beszerezni. Ez már itt szerepelt a parlament állásfoglalásában is, és ennek eredményeképpen hatékonyabban lehet majd a eh, forrásokat, a pénzeszközöket felhasználni. Persze, hogy ez tényleg alacsonyabb árat eredményeze, az, az kevésbé többé biztos. Elégedett vagyok azzal, hogy a rapportőr nagy figyelmet fordít a kommunikációs stratégiára, ez tényleg kulcsfontosságú. Talán a bizottság javaslatában ez nincs eléggé kihangsúlyozva. Ahogyan már elhangzott, a jobb együttműködés és koordináció mellett fontos a függetlenség és az átláthatóság erősítése is. Teljesen egyetértek az előadóval, hogy ezek a szempontok teljesen hiányoznak a bizottság javaslatából, és örülök annak, hogy a raportőr néhány érdekes javaslatot tett eh, ezzel kapcsolatban. Meg fogjuk még nézni, hogy ezeket eh, konstruktív módon hogyan lehet még kicsit kiegészíteni. Negyedik dolog, amit szeretnék kihangsúlyozni, az az, hogy több tagállamban a régiók vagy szövetségi tartományok fontos hatáskörökkel rendelkeznek az egészségügy területén. Spanyolországban, Belgiumban, de más tagállamokban is így van ez és gondoskodnunk kell arról, hogy ez explicit módon benne legyen a szövegben is. Ezért például a 17. és a 19. cikkekben többször is van egy hivatkozás nemzeti szintre, vagy tagállamra. Szerintem eh, itt eh, jobban kellene fogalmazni, és eh, figyelemmel kell lenni hogy, hogy hatásköri megosztás van több tagállamban is, ezért inkább azt kellene mondani, hogy az illetékes hatóság, vagy a releváns illetékes hatóság, vagy szervezet Azután vannak közösségi ideiglenes egészségügyi intézkedések, amelyekre a 12. cikkben utal a bizottság. Jól szeretnék néhány példát hallani, hogy milyen intézkedésekre gondol a bizottság ebben a cikkben, mert ez itt nagyon kevéssé világosan, vagy kicsit ködösen van megfogalmazva. Aut autonómia és flexibilitás, rugalmasság a megelőzés intézkedések területén. Kérdezem a bizottságtól, hogy a 13. cikkben milyen fokú autonómiára és rugalmasságra gondol, ahol szükséghelyzetek felismerése, influenza járványról van szó. Itt talán még a járvány előtti helyzet megemlítése, ez fontos, tényleg nem elég a sürgősségi helyzetről beszélni. És ugye általánosságban az influenzával kapcsolatban már elég nagy a figyelem, itt más veszélyeket esetleg beárnyékol az, hogy túlzottan az influenzára koncentrálunk. Tovább várom a konstruktív együttműködés az előadóval és az árnyék előadókkal. Köszönöm szépen, kolléganő. A liberálisok nevében pedig Riz asszony kap szót. Taylor, ki donc vous venez de le dire. Köszönöm szépen, elnök úr. Rebecca Taylor valóban a szárnyék jelentéstevő az Alde részéről ebben a nagyon fontos témában, de sajnos a mai napon nem tud jelen lenni, ezért engem kért meg hogy a megjegyzéseit prezentáljam és jegyzőkönyvezzék. Angolul fogok beszélni, és először is szeretnék köszönetet mondani a módosítókért is, amelyek meg Banyú úr részéről érkeztek. Számos olyan módosító érkezett, amely az ECDC és a korai figyelmeztető rendszerre vonatkozik. Nyilván itt a, szükség van egy olyan stratégiára, amivel meg lehet előzni a határon átterjedő betegségeket, megfelelő kommunikációra is szükség van, ezzel meg lehetne előzni a 2011-es járványokat, és fontos lenne levonni a következtetéseket a múltból. Azokat az intézkedéseket is ön üdvözli, a jelentéstevő, amelyek a 8-as és a 17-es módosítóban kerültek megfogalmazásra. A megerősített egy együttműködés a WHO-val is kiemelendő, itt azonban még további megerősítésre van szükség. Úgy gondolom, hogy egy nemzetközi stratégiára van szükség, amikor például az influenzát kívánjuk megelőzni, együttműködve természetesen a WHO-van. Az oltóanyagok beszerzése az influenzával kapcsolatosan ugyanolyan lényeges, és természetesen egy nemzetközi szükség stratégiának a létrehozása is kiemelendő. Gyakorlati oka is vannak annak, hogy természetesen azonnal nem lehet lépni. Elhangzott már korábban, hogy a beültethető implantátumokra vonatkozó módosítók, mint az 1-es, 13-as, 15-ös támogatandó. Fel kell tárni az okait annak, hogy mi vezetett a PIP implantátumok körüli botrányhoz, és szeptemberre várjuk a bizottságtól a megállapításokat ebben a tárgyban. A biztonsági aggályokat pedig mindenképpen ki kell vizsgálni szeptemberre. Azt gondolom, hogy ez egy jó eszköz arra, hogy az implantátumok körüli kérdéseket tisztázzuk. A vakcinák kérdésében egyetértés van abban, hogy a kisebb államok is pozitívan értékelik a célkitűzéseket, fontos ezeknek a végrehajtása is. Van egy pont, amely a tanácsban vitatott volt, a 12-es cikkre utalok itt. Azt gondolom, hogy erre oda kell figyelni, és az világos, hogy a tanács szeretné ezt kivenni a könyv a szövegből, azonban fontos lenne, hogyha ezt újra definiáljuk, talán egy kicsit finomítsuk a megszövegezést, annak érdekében, hogy megkapjuk a jóváhagyást a tanácstól, mert ez egy szükséges lépés lenne Taylor asszony számára, aki egyébként szeretne köszönetet mondani a jelentéstevőnek, és várja a jelentéstevővel való együttműködést. Köszönjük szépen, Rész asszony, főleg az, hogy Taylor asszony helyett átvette a beszámolót. Először akkor a bizottságnak adunk szót, három percben, két felszólalónk lesz. Ezt követően a WHO képviseletében szeretném köszönteni a jelenlévőt, aki egy prezentációval készült. Ezt követően pedig 5, tehát öt percet kap a WHO, végezetül pedig a kollégák kapnak lehetőséget, hogy reagáljanak mindenre, úgyhogy ez lenne az eljárás. Jó, akkor a bizottságnak adom meg a szót kétszer-három percre a jelenlévőknek. Thank you very much. Köszönöm szépen. Először is szeretnék eh, a nagyon fontos pontokra reagálni, amelyek felvetődtek itt ma reggel. Elsőként az orvos technikai műszerek és a gyógyászati eszközöket venném sorra. Eh, egy átfogó áttekintésre került sor 2010-ben, ennek a tartalma az idei évtől lég életbe, és ez elsősorban a gyógyszerek visszaélésszerű alkalmazásából, illetve a hibás orvostechnikai eszközök forgalmazásából eredő egészségügyi kockázatokra reagáló rendelkezések, amelyekre reflektálnak az önök jelentésében is. Ugyanez vonatkozik egyébként az orvostechnikai eszközökre is, és ahogyan már elhangzott, a bizottság jogalkotási kezdeményezéssel fog előrukkolni az év során, és ez lesz a megfelelő hely arra, hogy az orvosi műszerekkel kapcsolatos kérdésekre reagáljunk, nem pedig a mostani jelenlegi, jelenlegi javaslatunkban. A bizottság egyetért azzal, hogy a kommunikáció a nyilvánosság felé nagyon lényeges pont. Említettük ezt már az egyik-másik preambulum bekezdésben. Fontos a kockázat kezelés az egészségügyi válságok során. Az ilyen kommunikációnak a koordinációja a válságkezelési mechanizmusok részeként kellene, hogy működjék, és ezt a 11-es cikkben le is írjuk. A nemzeti szintű együttműködés, nos hát erre egy külön cikkben utalunk, hiszen fontosnak tartjuk, mert hiszen az egészségügyi kockázatok nem állnak meg a határnál. Nagyon fontos ezért az együttműködés a, a szomszédos országok között, és a koordinált fellépés együttműködve a WHO-val. Tekintettel arra, hogy az intézkedések konzisztensek kell, hogy legyenek a WHO rendelkezéseivel. Nos, ez gondokat okoz a bizottságnak, mert néhány esetben a WHO rendelkezései talán más közösségi politikákra is kiterjedne, tehát azokra is hatással lenni, mint például a szabad mozgás, és a közösségi intézkedések a 12-es cikkben ezekre a rendelkezésekre tekintettel kell, hogy legyenek konzisztencia tekintetében. Ami a hatályt illeti, tehát a döntés hatáját a kettes cikkben, a bizottság egy olyan mechanizmust támogatna, amely a tagállamok számára biztosítja különleges esetben, hogy a hatályon kívüles esetekre is felhasználja a szövegben szereplő intézkedéseket. Ezek talán más közösségi jogalkotás alá eső területek, tehát gondolok itt például ilyen áthidaló mechanizmusokra, amelyekkel könnyebben lehetne a válságokat kezelni, és ezáltal a jogalkotásnak a kettes cikkben lefektetett hatáján túllépnénk kérdésekre vonatkozóan is érkeztek kérdések. A jogi alap az eléggé gyenge lábakon áll, de a koordináció, az intézkedések koordinációja, aztán a, az üzenetek átadása, amelyeket a tagállamok indítanának el a szakértők az orvosok felé, Nos, a e tekintetben az eseteknek a nagy részét csoportba kellene foglalni, és ezt a 12-es cikkben írták le, tehát megelőző biztonsági intézkedésekre gondolok itt. Aztán ezek a szükséghelyzetek a 13-as cikkben, itt a pandémiás, pandémiás influenzára gondoltak, olyan gyógyszerekre van szükség, amelyeket gyorsan eh, lehet eh, kifejl, eh, előállítani, amennyiben vészhelyzet van. És ezzel át is adnám a szót. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. És én gyakorlatilag a hatály kiterjesztéséről szeretnék beszélni az ionizáló sugárzással kapcsolatban. Ez a hármas fejezet, és én, én a az egészségügyi kérdésekért vagyok felelős a hármas fejezettel kapcsolatban, ez a preambulum bekezdésekben is szerepel, és tehát a jogi alapot tisztáznunk kell még, de azt gondolom, hogy a jogi szolgálat szakvéleménye nem sokára ebben a témában rendelkezésünkre fog állni, és a többi intézmény jogi szolgálata erre majd utána utalni tud és válaszolni tud. Tehát elmondanám, hogy miért gondoljuk azt, hogy a bizottság javaslata nem alkalmas arra, hogy az ionizáló sugárzásokat fölvegyük a preambulum bekezdésekbe. Ez a hármas bekezdés az Euratom szerződés egészségügyi védelmi intézkedései már nagyon is érthetőek ebben a kérdésben. És az Euratom szerződés 30. 30. cikkeje kimondja, hogy hogyan kell védeni a munkatársakat a zionizáló sugárzás ellen. És gyakorlatilag létezik egyébként egy állásfoglalás a 35-ös cikkével kapcsolatban az Eurotom szerződésnek, amelyben egyébként már vannak más kötelezettségek is azzal kapcsolatban, hogyha ilyen eset történik, akkor milyen kötelezettségek hárulnak az Európai Bizottságra. És gyakor, tehát 59 óta gyakorlatilag amelyeket egyébként 96-ban felülvizsgáltak, tehát már 59 óta érvényben vannak bizonyos kötelezettségek, amelyek az irányelven is szerepelnek, ezek nukleáris balesetekre terjednek ki, illetve az ezekből keletkező sugárzásokkal, és a tagállamok által elkészítendő vízbeavatkozási tervekkel is foglalkoznak, amelyek ezekre a balesetekre adnának választ. És gyakorlatilag az irányelv átdolgozásában ezek a kötelezettségek és ez az együttműködés, ez még további erősítése kerülne. A tanács 87-es határozata az Euratommal kapcsolatban, ami az információ cserére vonatkozik egy nukleáris, esetleges nukleáris baleset esetében, szintén egészen világos rendszert vázol fel, ami egyébként működik és érvényben van. Egyébként Fukushima esetén is nagyon jól működött ez a koordinációs rendszer, és ez gyakorlatilag egy nemzetközi manőverrel, gyakorlattal is együtt jár, ahol ezek az intézmények közös gyakorlatot folytatnak le, és vannak döntések a tanács részéről az alap élelmiszerekkel kapcsolatban is ezekre az esetekre. Most nem szeretnék minden részletek kiterjedően erre reagálni, de tehát, hogyha az ionizáló sugárzástra itt kitérünk, akkor minden duplán lesz, és gyakorlatilag duplikáljuk az illetékességeket, és ezáltal gyakorlatilag főként a szakértői szemmel bizonytalanabbá válik ez a kérdés, ez főleg az élelmiszerbiztonságra terjed ki, és gyakorlatilag, hogyha ezek a kockázatokat figyelembe vesszük, nem akadályozza semmi már most sem az együttműködést a tagállamok a bizottság között. Rendben, köszönöm szépen, mondja az elnök, és akkor most szeretnék a tagjainknak lehetőséget adni a hozzászólásra Rodié úrnak és Petrini úrnak ezután arra, hogy prezentálhassanak nagyon szívből üdvözöljük Önöket itt a bizottságunkban. Kérem, hogy 5 percig beszéljenek. Tudom, hogy nagyon sok fóliát készítettek elő, e, de kérném önöket, hogy próbálják meg 5 percben összefoglalni a mondandójukat, annak érdekében, hogy még a tagjaink is tudjanak e, reagálni, illetve a bizottság képviselői is. Tehát akkor a WHO-ja szó, parancsoljon. Merci beaucoup, monsieur le président. Köszönöm szépen, elnök úr. Szép jó napot kívánok mindenkinek, gyorsan fogok prezentálni. Az első pár dia az tulajdonképpen csak a tiszta képkedvéért kerülnek itt bemutatásra. Azaz, hogy az Európai Unió a tengeren túli területeken nem képez földrajzi egységet ugyan, de hogy azért vannak fertőzési lehetőségek és veszélyek, hiszen nagyon sokat utazunk, nem csak az emberek, hanem az állatok is, a, rovarok, és aztán ugye jönnek hozzánk élelmiszerek is. A következő dián látható, hogy az Európai Unió is annak tagállamai, nagyon sokszor rendezvényeken, tömegrendezvényeken vesznek részt, Gondoljanak csak a londoni olimpiai játékokra, mint példa. Itt azon az látható, hogy nagyon sok minden változik, gyorsan változik a világban. 2003-ban, vagy más években is gyorsan lehetett megfertőződni valamilyen nemzetközi szintéren jelenlévő betegsége, fertőző betegséggel. Más betegségek is természetesen vannak 2010-ben egy nagy himlőjárvány tört ki, ez nagyon sok európai országot is érintett, aztán ez ki is terjedt más nemzetközi más országokra nemzetközi szinten, aztán ugye a rózsahimlő, kanyaró, mint betegség. Nagyon sokan nem fertőzöttünk meg a kanyarótól, de mégis felütötte a fejét újra. Aztán ugye tudjuk, hogy az élelmiszereken keresztül is terjedhetnek fertőzések, gondoljanak itt a Németország és Franciaországi fertőzésekre. Aztán vannak nemzetközi rend, intézkedések, amelyek a WHO-tól indultak és Európát is érintik megújításra került egy rendelet, az egészségügyet illetően nagyon fontos, hogy itt kezelni tudjuk a határokat, és egy megfigyelő rendszerre is szükség van, hiszen ezáltal egyből a probléma velejénél tudjuk megfogni a problémát, és itt nem csak a fertőző betegségekre gondolok, hanem minden egyéb kockázatra. Ebben a vonatkozásban érdekes az, hogy a WHO, hogy egy köt, tulajdonképpen kötelező érvényű rendelkezéseket kiadó nemzetközi intézmény, és ez nem csak az EU-s tagországokat illető rendelkezések, hanem a Vatikán, Doha, Monaco, Liechtenstein, Svájc is ide sorolandó, mind nem EU-s tag. Tehát azok az országok is, amelyek a nemzetközi egészségügyi jogszabályoknak a felei. Nagyon lényeges az is, hogy azok az országok, amelyek itt részt vesznek, azok bizonyos kapacitásokkal is rendelkezzenek a betegségek visszaszorítására. Nagyon sok jogszabály van már, és rendelkezés, rendelet van él, életben, rengeteg függelékkel, és ezekben nem is akarok belemenni, de nagyon lényegesnek tartom, hogy kiemeljem itt az információ és tapasztalatcserét, ajánlások is léteznek a WHO részéről, hogy mit kell cselekedni egy egészségügyi válság kapcsán. A felügyeletről minden országnak képesnek kell lennie arra, hogy bizonyos eseményeket, eseteket kiértékeljen, és ezekre vonatkozóan információkat jutasson el a WHO-ról, tehát a notifikációs kötelezettség az minden országra érvényes, a WHO pedig napi szinten tájékoztatóst kap, még akkor is, hogyha nincsenek napi szinten kockázatok vagy válságok. Nyilván meg kell nézni, hogy mi a problémának a az eredője ember okozta, vagy valamilyen más körülmény okozta, és nyilván minden érintett országnak kötelezettsége tájékoztatni az okokról a WHO-t. Aztán van egy technikai szakvélemény, amelyet a WHO kiad, egyébként nagyon bizalmasan kezelik ezeket, és hogyha a WHO felkeres egy országot, és felkéri arra, hogy utólagos vizsgálatokat hajtsanak végre, akkor ennek az érintett országnak 24 órája van arra, hogy utólag is benyújtsa ezt a e, dokumentumot. Azok az információk, amelyek a WHO birtokába kerülnek, csak bizonyos körülmények e, fennállta esetén kerülnek továbbadásra más országoknak, és nagyon fontos az, hogy minden EU-s tagállam amelyek a WHO tagja is, rendelkezzenek egy nemzeti fókuszponttal, hiszen ők lennének a kontaktok, akin keresztül kapcsolatot lehet fenntartani a WHO-val. Majdnem kimerítettem az öt percemet, de egy pár diával, hogyha előrébb mennénk, akkor az Európai Betegség Megelőzési és Járványvédelmi Központról beszélnék. Az ICDC is hozzáfér ehhez a websitehoz a WHO websájtjához, amely websájton minden egyes kontaktszemély, kontaktpont fel van sorolva az egyes országokra lebontva. Ez fontos annak érdekében, hogy kapcsolatot lehessen fenntartani az egyes országok között. A döntési mechanizmus, a notifikációt látták éppen, nem tudok most már részleteiben erről szólni. Van egy epidémia információs központunk, hát ez az ECDC napi feladata. Ezen a dián azt látják, hogy az EU tagállamai képviseltetik magukat a WHO szakértői csoportjaiban, ahol aktívan dolgoznak. És ott a katasztrófa bizottságot is össze lehet hívni. Van egy globális igazgatási rendszerünk, a hat regionális irodánk vonatkozásában, nyilván az EU-s intézménnyel is együtt dolgozunk, ami pedig a koordinációt illeti, napi szintű a koordináció az EFSA-val, az ECDC-vel, és azokkal a kontakt központokkal is, amelyek az egyes tagállamokban kerültek felállításra. Köszönöm szépen, a további felszólalók következnek. Mégpedig a frakció képviseletében hallgatjuk meg először Kukovics asszonyt, McEwen asszonyt, és utána Pródi urat. Ezt követően pedig végül még az előadónak fogom megadni a szót. Kettő percet kapnak a hölgyek és urak. Köszönöm szépen, elnök úr. Mindenek előtt szeretném megköszönni az előadónak és az árnyék előadóknak azt, hogy néhány hasznos javaslattal kiegészítették a szöveget. A hatályt lehet, hogy kicsit túlzottan kitágították. De azt is tudnunk kell, hogy minden lánc csak olyan erős, mint a leggyengébb láncszeme. Éppen ezért egy globális, egész világra kiterjedő láncot kell menedzselnünk, amikor a határon átnyúl egészségügyi veszélyekről van szó. Most talán még jobban arra kellene koncentrálnunk, hogy mi a helyzet a végrehajtással. Ugyanis nagyon sok rendelet, irányel van már hatályban, biztos, hogy nem minden tökéletes. És különösen az nem szerencsés, hogyha eh, pánikot keltünk a kommunikációval. Tekintettel a jelenlegi válságra elmondhatjuk, hogy nagyon sok ország komolyan függ az idegenforgalmi bevételektől. Hogyha rosszul kommunikálunk határon átnyúló egészségügyi veszélyek esetén, akkor előfordulhat, hogy egy adott országból elmaradnak a turisták, holott annak az országnak, a GDP-nek a bevételeit 10%-ban az idegenforgalom adja. Tehát nagyon óvatosnak kell lennünk, hogy hogyan kommunikálunk, mert ezzel nagyon sok kárt is okozhatunk. Persze ez nem jelenti azt, hogy nem kell minden veszéllyel foglalkoznunk, csak megfelelően kell kommunikálni, vagy megfogalmazni az aggájainkat. Az egyszerűség is rendkívül fontos szempont, ugyanis ha túl sok mindennel foglalkozunk, akkor már nem tudjuk, hogy mi az igazi prioritás. Még egy dolog, az oltóanyaghoz való hozzáférés kérdése. Megítélésem szerint eh, a vakcinákat eh, olcsóbbá lehet tenni akkor, hogyha közös a tagállamok beszerzése. Köszönöm szépen. Következő kollega. Köszönöm szépen, és köszönöm Zsill Pányónak is a jelentést. Nekem a legfontosabb eh, határon átnyúló veszélyek esetében nem az, hogy ki okozta, hanem az, hogy ki miért felelős, melyik ügynökség tud azonnal gyorsan reagálni, intézkedni. Úgy gondolom, hogy a farmakovigilancia jogszabályok esetében egyértelmű, hogy vannak olyan mechanizmusok, amelyekkel gyorsan tudunk reagálni. A múltban volt ugye egy súlyos probléma, és akkor módosítottuk a rendszert. Az orvostechnikai eszközökkel kapcsolatos problémával tisztában vagyunk, és tudjuk azt is, hogy biztos, hogy jobb koordinációra van szükség ezzel kapcsolatban. Hogy az EFSA foglalkozik hogy az élelmiszerbiztonsági kérdésekkel, és most az ECDC-t akarjuk megbízni élelmiszerrel kapcsolatos kérdéseket. Talán a bizottság most elmondhatja, hogy melyik intézménynek mi a feladata. De hát nem arról van szó, hogy nincsenek mechanizmusok, hanem hogy ki a felelős annak a működtetéséért. A bizottság képviselőtől elnézést, nem tudom a nevét, szeretném megkérdezni még valamit az Euratom szerződéssel kapcsolatban. Az Euratom szerződés már régóta létezik, én is elég régóta képviselő vagyok, de még mindig nem tudom, hogy mi történik akkor, hogyha egy japánéhoz hasonló helyzet lépne fel. Tudom, mi, mi a helyzet akkor a határon átnyúló dimenzióval? Az önök rendszer elég robusztus, elég erős ahhoz, hogy akár határokon átnyúlóan is tudnak evakuálni embereket? Elég jó a koordináció? Az ECDC-re vonatkozó jogszabály létezik? Van bármilyen kapcsolat azon egység között, amiről ön beszélt, és az ECDC között? Meg van egy győződve arról, hogyha egy japánihoz hasonló baleset bekövetkezne, akkor megfelelő koordináció lenne, és tudnánk reagálni. Félek a túlzott bürokráciától. Sokszor volt olyan, hogy az emberek nem, pontosan nem tudják, hogy mit kell tenni, hogyha gyorsan kell reagálni egy katasztrófa helyzetre. Köszönöm, Vittorio Pródi, kettő percben. Köszönöm szépen, elnök úr. Csak nagyon röviden szeretnék én is elmondani néhány gondolatot. Az influenza, amelyet belélegezzük a vírusát, és így fertőződünk vele, tehát itt a környezet is nagyon fontos szerepet játszik, és figyelembe kell venni, ellenőrizni kell ezt a szempontot is. A WHO képviselőjétől is nagyon sok érdekes megállapítást hallottunk, és határon átnyúló fertőzések problematikájával majd hát sokszor kényszerültünk foglalkozni. De mi a helyzet például a repülőgép gyártók klímaberendezéseivel? Ugyanis a repülőgépeken az a helyzet, hogy ugye mint a szardíniák ülnek egymás mellett az utasok, és ezért a fertőzés veszélye különösen nagy. A fertőzés veszélye, tehát a repülőgépekben különösen nagy. Erről azt hiszem nem volt még szó, de ez is egy olyan szempont, amire talán jobban oda kellene figyelnünk különösen, hogyha határon átnyúló fertőzési veszélyekről beszélünk, akkor véleményem szerint eh, ez is egy eh, ilyen veszély, tehát fertőzésre sor kerülhet, eh, repülőgépeken, akár a klímaberendezés kapcsán is, és szerintem ezt a szempontot is vélembe kell venni. Köszönöm szépen, és most végül még Zsill eh, Pányó, az előadó kap szót. Monsieur le Président, chers collègues. Köszönöm szépen, elnök úr, kedves kollégák! Világosan látjuk, hogy eh, itt nem csak egy olyan határozat tervezetről van szó, aminek örülnünk kellene, hiszen nagyon sok pozitív szempontot tartalmaz, hanem hogy itt valóban a mindennapjaink és az 500 millió európai mindennapjait is érinti ez a tervezet. És szeretnék talán rögtön én is visszatérni a kollégák által elmondottakra, illetve hát a WHO és megjegyzésére, John Ryan megjegyzésére is, az Európai Bizottság részéről jelenlévő igazgató megjegyzéseire. Az árnyék jelentés tevő asszony a zöldek részéről is tett egy megjegyzést, ami valóban olyan akadályokra utalt, amelyben még ma is beleütközünk, és amit hát a tagállamok nagy része még tapasztal, hiszen ez ellen sok tagállam harcol, hiszen nemzeti szuverenitását korlátozná. A Dán elnöksége ezzel kapcsolatban előkészített egy kompromisszumos javaslatot, ami egy konszenzus megoldás alapjaként szolgálhat, majd a tanácsban 2013-ra számítunk arra, hogy ez ott elfogadásra kerül. A június 23-án az EU illetékes miniszterek tárgyalták a kérdést, de én azt gondolom, hogy azért még itt egy hosszú út van előttünk, míg eljutunk arra a pontra, hogy az európai országok mind-mind megértsék azt, hogy itt európai globális megközelítést kell alkalmazni. És a törvény szövegünk elfogadása előtt nagyon fontos, hogy súlyt helyezünk arra, hogy olyan ö, egységesen álljunk hozzá a dolgokhoz, amilyen csak lehetséges, hiszen azt gondolom, hogy a tanácsban nagy kötélhúzásra lehet ö, számítani, amikor a mi szövegünk elfogadása került. Lenne még egy-két megjegyzésem, elnök úr, mégpedig a hibásan alkalmazott gyógyszerekkel kapcsolatban. Hiszen szerettem volna, hogy benne legyen. Linda meg Evan eh, elmondta, hogy a mediátor válság és botrány által elég sok mindenre derült fény ezzel kapcsolatban, és a farmakovigilancia kérdésköre olyan módon, ahogy ez jövő évtől alkalmazásra kerül, ilyen esetekben meg kell, hogy tudja akadályozni ezeket a dolgokat. Tehát nem szabad, hogy újra átsúszanak a hálónkon ilyen és ehhez hasonló esetek. Tehát az ilyen gyógyszerekkel való visszaélés feltétlenül fel kell, fel kell hogy akadjon ezen a hálón. Ryan pedig elmondta, hogy az orvosi készülékek esetében készül a bizottság részéről egy megfelelő javaslat, ugyan még nem hallottam róla konkrétan. Mi vagyunk a törvényhozók, mi vagyunk azok, akik elsőként ezt a témát kezeljük, hiszen mi eh, gondoljuk azt, hogy eh, az orvosi készülékek területén tennünk kell valamit, és majd meglátjuk, hogy ezzel kapcsolatban a bizottság majd mit fog reagálni, de mi ezt így látjuk. A negyedik megjegyzésem pedig, hogy az a hatája kapcsolatban a nukleáris balesetek és az ionizáló sugárzás, hogy beletartozik-e a hatályban. Tehát, hogyha elhangzik itt az, hogy itt valamiféle felcserélhetőség áll ezáltal elő. Én azt gondolom, hogy ez pótlólagos együttműködést és cserét fog biztosítani azok mellett, az intézkedések mellett, amelyek az Euratom egyezmény régivé már amúgy is léteznek. Linda McEwan pedig szintén megemlítette, hogy hogy védő intézkedéseket kell létrehozunk minden polgárunk részére. Az Euratom az a munkavállalók védelmére jött létre alapvetően, akik a nukleáris erőművekben dolgoznak. A mi esetünkben olyan javaslatról van szó, amivel a teljes lakosságunkat szeretnénk megvédeni az ilyen jellegű balesetektől, és ezért én nagyon is súlyt helyezek arra, hogy ez bekerüljön a tervezetbe, és figyelembevételre kerüljön. Akkor el is ütöttem a mondanom végére, elnök úr. Minden esetre szeptember 17-e előtt, ami ugye a fordulónap, hiszen eddig lehet benyújtani a módosítóindítványokat, le fogok ülni az tevőkkel annak érdekében, hogy meg tudjunk egyezni ezekben a kérdésekben, és ez után azt gondolom, hogy itt, illetve ez, ezután a megbeszélés után itt a bizottságban is számos közös módosító indítványt fogunk tudni kialakítani, melyek nagyon fontosnak tűnnek a mai megbeszélés alapján is, és tehát mi itt nem vitát keresünk a bizottsággal, hanem párbeszédet szeretnénk velük folytatni. Köszönöm szépen Zsilpanyónak, mondja az elnök. A párbeszéd az nagyon jó, mindig jó, sokkal jobb, mint hogyha vitáznánk. Tehát azt gondolom, hogy ez nagyon jó, kiinduló pont. A módosító indítványok benyújtásának az időpontja szeptember 17-e 12 óra, és a Környezetvédelmi Egészségügyi Bizottságban pedig október 10-én fogunk szavazni erről, és a plenáris ülésen ezt követően novemberben fogunk szavazni majd erről a tervezetről. Mindenkinek nagyon köszönöm a munkáját. Elnézést, hogy ilyen szükre szabott volt ma az időnk, de hát különben nagyon sokáig kéne, hogy itt üljünk. Akkor térjünk rá 13-as napi rendi pontunkra. Ez a veszélyes készítmények osztályozása, csomagolása és címkézése. És jelentéstevőnk Rita Kulhola asszony, kolléganőnk a jelentéstevő, átadom neki rögtön a szót. Thank you, Mr. Chairman. Köszönöm szépen, elnök úr. A veszélyes készítmények rendeletének átdolgozása egy nagyon összetett jogszabály, és nagyon specifikus a természete. A célja tulajdonképpen a jogszabályoknak a kodifikálása, illetve a bizottságnak azon hatásköre, hogy delegált jogi aktusok elfogadására valóban hatásköre legyen. Ahelyett, hogy, hogy azonnal belemenjek itt a részletekbe, szeretnék akkor még egy kicsit arra is utalni, hogy jogfolytonosságot szeretnénk biztosítani az ágazati jogi rendszereken belül, amelyek azzal is összefüggelnek, hogy a RICS elfogadásra került, és egy egész reforma megy keresztül most ez a terület. A veszélyes készítményekről szóló irányelv a készítményekről 2015. július 1-ig lesz alkalmazandó, mint irányelv, és addig szükség lesz majd egy átmeneti jogszabályra is. Fontos ez azért, hogy ezeket a készítményeket még a piacon lehessen tartani, és a forgalomba hozott keverékek még 2011. július 1-ig tulajdonképpen forgalmazhatóak lesznek. Szeretném kidolgozni, hogy én nem dolgoztam ki módosítókat a jogszabályra vonatkozóan, egyszerűen annak okán, hogy nincsenek Nincs is lehetőség, hogy a jelenlegi eh, jogszabályra, hogy eh, módosítókat eh, fogalmazunk meg, csak kisebb módosítókat fogalmaztunk meg, amelyet frissítjük tulajdonképpen a, a REACH elfogadása és a Lisszaboni szerződés életbelépését követően a helyzethez. Van egy pár dolog, amivel azonban kiegészítést érdemelnek, mert véletlenül kimaradtak. Itt például a bizalmas információkra vonatkozó záradék. Tulajdonképpen minden szürke terület ezen a, az irányelven belül, és amelyek módosítandóak, azok nem a tartalomra vonatkoznak. Az indoklásban a különböző cikkekre kitérek, ahol a legfontosabb, amelyek érintik a, a módosítókat, de mint ahogy mondtam, nem láttam okát annak, hogy ezeket a módosítókat tulajdonképpen újra módosítsam. Csak frissítésről van szó. A bizottság tulajdonképpen azt megelőzően, hogy 2015-ben életbe lép majd az új jogszabály, tulajdonképpen új delegált aktusra nem kell számítanunk. Kedves kollégák, szívesen hallgatom meg a véleményüket ebben a tárgyban, és nagyon üdvözlöm majd a vitát, de meglepne, őszintén szólva, hogyha erre kerülne sor, mert egy nagyon világos ügyről van szó. Köszönjük szépen, mondja az elnök. Én is azzal kezdeném, hogy köszönetet mondanék a raportőrnek, abszolút egyetértek azzal, amit elmondott. Tényleg nincs szükség arra, hogy a bizottság javaslatát módosítsuk, hiszen csak technikai pontosításról van szó, amely tulajdonképpen az évek során benyújtott módosítókon nyugszik. És tulajdonképpen a Lisszaboni szerződésben meghatározott rendelkezések irányába mutat, nem nagyon vitás van itt szó. Teljesen logikusnak tűnik, hogy a delegált aktusok ö, ö, ö, itt most kiemelendők, hiszen új hatáskört kaphat a bizottság tőlünk. Köszönjük szépen, Toázi képviselő kap szót még. Köszönöm szépen. Ahogyan a raportőrünk elmondta, és az alelnökünk is említette, nagyon technikai jellegű kérdésről van szó. Mégis van egy pont, amely összefügg a parlament jogával, és ezt szeretném is itt most kihangsúlyozni, hogy a régi komitológiai eljárásban a parlament tulajdonképpen harcolt, és sikerült is kieszközölni a reakciós idő tekintetében az előrelépést. Kettő plusz két hónapra sikerült ugye ezt a reakciós időt feltornázni, most azonban az a javaslat, hogy ezt az időszakot, ezt 2 plusz 1 hónapra csökkentsük. A két plusz két hónapos létező határidő miatt, ami mellett mi is sikra szálltunk és harcoltunk érte és megkaptuk, azt kell mondanom, hogy szeretném, hogyha megtartanánk ezt, akkor is, amikor majd ez a jogszabály össze lesz fésülve az új delegált aktusok eljárással. Köszönöm szépen, Szatú. Kap még szót, aztán pedig a bizottság, amennyiben kéri, felszólalhat. De itt is van, képviselteti magát, parancsoljanak. Köszönöm szépen. Én a bizottságot képviselem, itt az átdolgozásra reagálva. Először is köszönöm szépen a nagyszerű jelentést és a prezentációt. Az utolsó felszólalónak is osztom a véleményét. Valóban arról van szó, hogy ez a recast javaslat úgy készült, hogy horizontálisan dolgoztunk együtt, egyébként a DG enterprise al nem ugyanaz a csomag, de ezek a javaslatok kerültek megfogalmazásra ott is. A két kérdéskör tulajdonképpen összefélő és össze fog fésülődni, tehát ami a reakciós időt illeti, tulajdonképpen a parlament módosíthatja a javaslatot, de nem vagyok teljesen biztos abban, hogy ez nem megye majd a konzisztencia elve e, ellen, nem megye szembe ezzel a konzisztencia ellen. A DG Enterprise is ezt képzelte el, de aztán a megoldást valahol máshol kellett megkeresni. Tulajdonképpen a jogalkotó az, aki a döntést végső soron meghozza, de mint ahogy mondtam, kodifikációról van szó, nagyon lineáris kodifikációról van szó, tehát csak technikai indoka van a recast-nak. Mivel 2015-ben kifut ez a jogszabály, tulajdonképpen a hatáskör delegálását nem is fogják igénybe venni. Nyilván formális szempontból lehet most módosítani, de igazából nincs indok emögött, hiszen nem fog ebben a formában érvényesülni. Tehát nyilván a specifikációt azt fejben tartjuk, tudjuk, hogy egy nagyon lineáris kodifikációról van szó, de a reakciós időnek a módosítása lehet, hogy nem azt váltja ki a tanácsból, mint amit szeretnénk, nem akarunk belenyúlni most itt más aspektusokba. Tulajdonképpen a végső eredményt már előre meg tudjuk mondani, tehát hogyha most egyéb módosításokat eszközlünk, akkor lehet, hogy más területeket is, amelyek összefüggésben állnak ezzel, módosítani kellene, és ez nem célszerű. Köszönöm szépen, nem tudom, hogy a jelentéstevő kíván-e még szólni, kérdezi az elnök, parancsoljon. Well, I think this debate has... Azt hiszem, ez a vita nagyon jó volt, nem tudok túl sok mindent hozzátenni, Remélem, hogy az a kérdés, amit Hassi asszony felvetett, a jogi szolgálat válasza kapcsán megoldást talált. Tehát sikerül a saját befolyásunkat érvényesíteni. A bizottság elmondott mindent, amire szükség van, nagyon jó volt a válasza, úgyhogy szerintem elégedett vagyok az eredménnyel. Köszönöm mindig nagyon jó, ha mindenki elégedett és boldog az eredménnyel, valamennyiünknek tetszik az eredmény. A módosítók benyújtásának határideje július 12 déli 12 óra. Az MV-ben október 10-én fogunk szavazni a véleményről és ugye a Júri az illetékes bizottság valószínűleg 2012. decemberében lesz a plenáris ülésen a szavazás. Köszönöm a részvételt, a vitában való részvételt, és rátérünk a következő, a 14. napi rendi pontra, 2055-ig szóló energiaügyi ütemterv. Itt a véleményünk előadója Romana Jordán képviselőasszony, aki most megkapja a szót. Köszönöm szépen. Egy olyan dokumentumról beszélünk, amelynek nagyon hosszú időtávra kell előre tekinteni. Amikor a klímaváltozással kapcsolatos vita elindult két évvel ezelőtt, az Eckhart jelentés kapcsán, akkor 2020-ig tekintettünk előre, vagy 2020 utáni időszakra. Fontos volt az útiterv 2015-ig, és most itt van előttünk egy ágazatra vonatkozó dokumentum, amely az energia, energetika területén szeretné radikálisan csökkenteni a széndiokszid kibocsátásokat, hosszabb távon is. Több forgatókönyv készült, amelyeket már megvitattunk. Néhány alternatíva, néhány forgatókönyv nagyon ambiciózus, néhányan úgy gondolják, hogy ezek talán forradalmi változásokat is jelentenének. Sokkal hatékonyabban kell felhasználnunk az energiát, és minimum arra van szükség, hogy 32%-kal csökkentsük az elsődleges energia felhasználást. A legambiciózusabb célkitűzése tekintetben a 41% lenne. Növelni kell a megújuló energiák felhasználásának az arányát, ez is szerepel a tervekben Különösen a végfelhasználás tekintetében itt 54, sőt akár 74 százalék is szerepel. A villamosenergia felhasználás is nőne, és a villamosenergia előállításban növelni kell 59-ről 68%-ra a megújulókat, megújulók arányát. Azt hiszem, hogy nagyon fontos a függőség, az importfüggőség csökkentése is. Kulcs fontosságú kérdéseket sorol fel a bizottság, hogyha tovább akarunk menni az alacsony széndiokszid kibocsátás útján 2020-ig terjedő szakra megszülettek a célok, megvan a terv, végre kell hajtani az energia hatékonysági tervet, és um, erőteljesebben koncentrálni a megújuló energiákra, valamint uh, a kutatásra, fejlesztésre, technológiai innovációra. Még egy dolog, ami szerepel az anyagban, az az, hogy szükség van egy hatékony, jól működő energetikai piacra. Tudjuk, hogy a tanács elfogadott egy határozatot, amely 2014-ig eh, fog, vagy lesz érvényben. A bizottság közleményében az is szerepel, hogy szükség van egy nemzetközi globális egyezmény elfogadására a klímaváltozással kapcsolatban, és az Európai Unió ezen a területen határozott vezető szerepet kell, hogy játszon. Nos, ennyit a bizottság dokumentumáról. Amikor a saját véleményemet kezdtem elkészíteni. Elég sok problémám volt, ugyanis nem állt rendelkezésemre túl sok adat. Sokszor beszélünk arról, hogy az NV és az ITRE között hogyan kell megosztani a hatásköröket, ugye mi a klímaváltozás, illetékese vagyunk, és Eckhart úr jelentése a 2020-ig szóló időszakban az ENVIT tette illetékes bizottságá a zöld technológiákba történő beruházás, illetve a carbon leakage, a szén elszivárgás úgymond tekintetében is. A 2050-ig terjedő időszak úti terve, vagy ütemterve nem szabad, hogy csak egy kívánság lista maradjon. Meg kell határoznunk azokat a dolgokat, amelyek tényleg hozzájárulnak ahhoz, hogy jelentős mértékben csökkenjen a széndiokszid kibocsátás 2050-ig. Világos prioritásokat kell megfogalmazni, és a rendszer egyszerűbb kell, hogy legyen, mint ahogy a jelenleg működik. A jelenlegi rendszer ugyanis túl bonyolult, jelentős a túlszabályozás, és ez így nem járul hozzá ahhoz, hogy meg megfelelő szintre nőjenek a beruházások ezen a területen. Világos, egyértelmű mechanizmusokra van szükség, egyértelmű célokra, és ennek kapcsán hadd említsem meg a Horizont 2020 programot, valamint az ETS rendszerét. Az ETS-ben kevesebb problémánk lenne akkor, hogyha egy célunk lenne, és nem aprózódnának szét a célkitűzések. Több javaslatom is lesz. Először is az Európai Unióban fel kell készülnünk a jövőre, mégpedig több eh, forgatókönyvet kell készíteni, Kicsit csalódott vagyok amiatt, hogy a nemzetközi fellépésekre készülünk a forgatókönyvekkel. Ez azt jelenti, hogy ha esetleg késés lesz, és nem kerülnek elfogadásra nem, nemzetközi megállapodások, akkor a 2050-ig terjedő ütömtervünktől vissza kell lépni. Szerintem több forgatókönyvre van szükség annak függvényében, hogy sikerül-e globális megállapodást elérni, vagy nem. Egy olyan környezetet kell létrehozni mindenképpen, ami kedvező a beruházások számára, ösztönzi a beruházásokat, és ehhez egyszerűsítenünk kell. A véleményemben javaslatot fogok tenni arra, hogy egyetlen egy fő célt határozzunk meg 2030-ig a széndiokszid kibocsátás csökkentésére. Így növelhetjük a transzparenciát, biztosíthatjuk a technológiai semlegességet, és akkor nem lesz szükségünk a technológiai hatások értékelésére, ugyanis ezeket a valóságban tényleg nehéz értékelni. Azután még valami. Szándékom az is, hogy néhány módosító indítványt nyújtok be, de nem túl sokat, ugyanis szeretném, hogyha a vélemény világos, egyértelmű legyen. Az egyik módosító a carbon leakage-re vonatkozik, különböző pilléreken kell, hogy nyugodjon a fellépésünk. Meg kell akadályozni, hogy el hagyják az EU-t vállalatok, üzemek az alacsony szénkibocsátású eh, ipar létrehozásához eh, nagyon fontos az, hogy jók legyenek a kapcsolatok a civil társadalommal, a civil szervezetekkel. És meg kell, hogy változon a hozzáállás az eh, energiaforrásokkal kapcsolatban. Én tudom, hogy az ITRE a felelős ezért a kérdésért, de gyakran beszélünk mi is ebben a szakbizottságban erről a kérdésről, tehát lehet, hogy a véleményben ezt a szempontot is érdemes lenne beemelni. Gondolnunk kell az energiamixre, ez tagállami kompetencia, de természetesen az önök véleményét messze merően figyelembe fogom venni, majd a mai vita során elmondottakat is. Az Európa Bizottság képviselőnek feltehetnék egy kérdést? Jelen van valaki az Európai Bizottságtól? Hogyha igen, akkor egy kérdést intéznék tehát az Európai Bizottsághoz. Amikor itt a nemzetközi komponensről beszélünk, a globális megállapodásról, az Európai Bizottság azt javasolta, hogy az Európai Unió csak akkor menjen tovább az alacsony szén kibocsátású gazdaság felé vezető úton, hogyha elfogadásra kerül egy globális egyezmény. De e, nincs szükség az EU fellépésére akkor is, hogyha ez egyoldalú fellépés, hogyha nem születik globális megállapodás? Mit javasol az Európai Bizottság? Tehát az EU milyen irányba hajad akkor, hogyha nem kerül elfogadásra a e, globális megállapodás? Ugyanis hallunk itt különböző forgatókönyvekről, és mindegyik abból indul ki, hogy lesz az egész világot lefedő globális megállapodás. Azután haladnék még valamit arról, hogy a klímaváltozás elleni globális fellépésről mit gondol a bizottság? Milyen elkötelezett, kötelezettségeket vállalnak az államok? Hogyan, mikor kellene el, kezdődni ezeknek a fellépéseknek. Jó lájnán következik. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm szépen Romána Jordának a, ezt a jelentést. Nagyon jól ismeri ezt a területet Jordana, Romána Jordán. Tudom, hogy kevés az időnk, ezért majd a módosítókkal járultunk még hozzá a vélemény elkészítéséhez. A 2050-ig szóló energiaügyi ütemterv minden bizonyal az éghajlat változási politika kulcs eleme, persze ott van még a mezőgazdaság is, és más területek is, de az energetika alapvető fontosságú abból a szempontból, hogy csökkenteni tudjuk-e a klímát károsító gázok kibocsátását. Ezért különösen nagy figyelmet érdemel ez a terület. Romana Jordán az 5-6-7. pontot jónak tartom, a 2-3-4 kapcsán lennének kérdéseim. Az ötödikben igen helyes, hogy megfelelő eszközökre van szükségünk eh, az energetika területén is ahhoz, hogy nagy változás bekövetkezhessen, ugye isunk a nulla emisszióig, és az emissziókereskedelmi rendszer egy kulcsfontosságú eszköz, ezt erősíteni kell, ezt az MV-nek is így kell kimondania. Más piaci alapú eszközöket is üdvözlünk. Nincs széndiokszid adó, ugyan erről vita lehet, és az kereskedelmi rendszerben amely az emisszióknak csak a 40%-át fedi le, hát ugye gondolnunk kell arra is, hogy mi van a többi 60%-kal. Ezért nagyon támogatom, hogy legyenek új eszközök. Helyes az is, hogy Európának vezető szerepet kell betöltenie az új technológiák kifejlesztésében. A Horizont 2020, a kutatási programunk segíthet majd abban, hogy egyszerűbb technológiákat is eh, sikerüljön kifejleszteni, amelyek eh, áttörést eredményezhetnek eh, több ágazatban is. Jó, hogy szól az előadó a közlekedésről, ugye született egy fehér könyv a közlekedésről, amiben nagyon sok mindenről szó van. Nem vagyok teljesen biztos abban, hogy a közlekedés jövője jövőjét egyedül a villamos autó testesíti meg. A hidrogénra is gondolnunk kell szerintem, e, és e, e, csak a villamosautó infrastruktúrára tesz említést a hetedik pont. A második pont kapcsán is vannak aggájaim. Kért tájékoztatást a bizottságtól az előadó. Szerintem eh, az EU azért nem szabad, hogy csak annak alapján cselekedjen, hogy mi történik az ENSZ konferenciákon. Ez helytelen lenne, hátrányos a számunkra, lelassítaná a folyamatot. Láttuk ezt Rióban is. 9 milliárd ember fog élni a Földön 2050-ben, borzasztó megnő az erőforrás felhasználás, és a világ várja, hogy Európa tovább lép. A saját érdekünk is az, hogy a 2005-ig tartó ütemterv modellt megvalósítsuk, és környezetvédelmi szakbizottság tagjaként egy fontos pontot meg kellene említenünk. Tegye javaslatot a bizottság tényleg arra, hogy mit csináljunk akkor, hogyha a világ nem cselekszik elég gyorsan. Nekünk akkor is kell haladnunk, tehát ezen mindenképpen gondolkozni kell. Azután itt van a harmadik pont. Nem tudom, hogy itt az energia nagy rendszerváltozása kapcsán túlszabályozásról beszéljünk-e. Itt túl hamar megszületik a szemrehányás, hogy Európa túl nagy bürokráciát működtet. Világos célokat kell megfogalmaznunk az energetikai szereplők számára, ez helyes, de túlszabályozást igazából nem látok itt. Talán ez kontraproduktív, ha erről beszélünk ezen a ponton. Azután a negyedik pont, hogy legyen egy egységes cél 2030-ig. Most három célunk van, ugye a háromszor 20 és sok viccet hallunk arról, hogy majd 2030-ra, ugye a másik két szám is 30-ra változon, ez túl kevés. Szerintem a három célra van szükség, akkor én 30-40-50-et javasolnék, tehát 30%-os széndiokszid kibocsátás csökkentés, illetve nem fordítva, 30% energiatakarékosság, 40 széndiokszid csökkentés és 50%-ra menne fel a megújulók aránya. Tehát az egységes cél, nem tudom, hogy ez mit takar. Itt minden bizonyal szükség van a három célra, 2030-ban is. Az ütemterv, az úti terv itt csak forgatókönyvekre tesz javaslatot, de hát valamikor már el kell döntenünk, hogy hova vezet ez az út, és hát itt van a három alternatíva, atomenergia, tiszta szén a CCS-szel, és megújuló energia. A szén, tiszta szén és a szén geológiai tárlása kapcsán sok a kétel, ez túl drága. Atomenergia jelentősége már igazán nem nagy. Néhány ország van, a, még fog, épít atomerőműveket, a többség nem. Tehát a súlypont az energia, megújuló energia, illetve az energia hatékonyság kell, hogy legyen. Én is majd a frakcióm nevében ilyen irányú módosítókat fogok benyújtani. Thank you, Mr. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm a raportőrnek, Románának is, hogy megfogalmazta ezt a véleményt. Ahogyan korábban is, már most is várom az együttműködést, hogy ezt a véleményt egy kicsit megerősítsük, miközben persze tudom, hogy a leütésszám és a hossz az mindig egy szűk keresztmetszet, és sokszor fájdalmas is. Most azonban azt gondolom, hogy a módosítókkal megint kicsit bővebb lére lehet ereszteni. Az első dolog, amit szeretnék kiemelni, az az, hogy ennek az ütemtervnek és az egész energiarendszernek a fontossága. Ha azt nézzük, hogy most hol tartunk a mostani rendszerünkkel Európában, hát ha nem módosítjuk ezt az energiarendszert, akkor gyakorlatilag az emissziós forgatókönyv az egyszerűen túlságosan magas túlságosan magas lesz ugyanis a kibocsátás. Ugyanakkor az energia függőségünk más régióktól pedig egyszerűen gúzsba köt majd bennünket. Úgyhogy arra hívnám fel a figyelmet, hogy 2011-ben tavaly az Európai Unió 573 milliárd euróért szenet, gázt és olajat importált. 573 millió értékben. Tehát hatalmas összegeket költünk évről évre, költünk el, és fizetünk a közel-keleti szépországoknak, Oroszországnak, és ezért van a szén, gáz és olajfüggőségünk. Miközben ugye nagyon sok munkahely vesz, vész el, pénzt transferálunk az euróból kifelé, és a kibocsátás pedig csak nő, úgyhogy ennek a jelentőségét nem tudom eléggé hangsúlyozni, úgyhogy a szén mentes termelést és a sokkal környezetbarátabb megközelítést, azt szeretném hangsúlyozni. Most a bizottság nagyon általános forgatókönyveket tár elénk, amelyek nem igazán ambiciózusok, hiszen gondoljunk csak a megújulókra. 2050-re akár 100%-ban áttérhetnénk a megújulókra, és ez nem is szerepel forgatókönyv. Aztán ott van a magasabb hatékonyság, az erőforrás hatékonyság. 40%-ra tulajdonképpen eljuthatnánk 2030-ra, úgyhogy beszélhetünk itt az arányokról, de ezek az ambiciózus célkütőzések nincsenek benne a forgatókönyvben, miközben azt gondolhatnánk, hogy amikor forgatókönyveket vázolunk föl, akkor majd ki lehet választani a különböző képekből, a különböző célfotók közül. És éppen ezért én azt gondolom, hogy itt nem volt elég ambiciózus a bizottság. Egy másik kritikai megjegyzés, a forgatókönyveknek a kombinációja az nincs meg, mert vagy az van, hogy csökkentsük a kibocsátást, vagy az, hogy legyünk hatékonyabbak forrás felhasználás tekintetében, miközben ezeket lehetne kombinálni. Nyilván akkor tudjuk csökkenteni a villanyszámlát, hogyha tényleg jobb az energiafelhasználás. Hát a gyerekek is tudnak kombinálni különböző forgatókönyveket, és ez nem szerepel az ütemtervben. És ez szerintem nagy, nagy hiányosság. Úgyhogy a kérdésem az, hogy szándékosan felejtette ezt el, vagy egyszerűen nem volt elég ideje, hogy ezeket a kombinált forgatókönyveket is felvázolja. Úgyhogy talán egy kicsit erősebb megfogalmazással is lehetne itt forgatókönyvet felvázolni. C- célkitőzések. Hát a zöldektől jöttem, hogy, hogy sosem eh, bíznak bennem, amikor én célkitűzéseket eh, fogalmazok meg, úgyhogy a Nemzetközi Energiahatóságra hivatkozom itt, mint semleges hatóság. Nem nagyon ismerik egyébként azért, mert nagyon zöld beszámolókat tárna eh, elénk. De ők arra jutnak, hogy a szén árát ahhoz kell mérni, hogy milyen körülmények uralkodnak a piacon. Tehát tulajdonképpen a, ez a hatóság is arra hívja fel a figyelmet, hogy nem csak egy célkitűzés mellett kell magunkat elkötelezni, tehát a szénfelhasználásnak a csökkentésében. A költséghaszon potenciált mindenképpen fejben kell tartunk, tartanunk, Nyilván az energia hatékonyság fontos, fontos, hogy legyenek célkitűzések, a, a, az erőforrás hatékonyságban, a szénfelhasználásban, és így tovább. Nagyon sok az információ, de egy új klíma és energia csomagra lenne szükségünk, amely majd 2020-tól lép életbe, úgyhogy online ennel szerintem együttműködve tudunk azon dolgozni, hogy ennek az egész véleménynek a csapás iránya is ez legyen, és várom majd az együttműködést Jordánával is. Miki Ford következik. Köszönöm szépen. Hát ez az első alkalom, hogy az MV-ben szólalok föl, mióta itt tag vagyok, úgyhogy örülök, hogy beszélhetek. Az itrében szoktam ezekről a problémákról és kérdésekről beszélni, ami a jogalkotást is illeti, és tulajdonképpen a hosszú távú beruházásokba bele kell vennünk nyilván az itt felvetett problémákat és a szénmentes e, ipart, aztán az energiabiztonságot, az energiaellátás biztonságát is. Pár megjegyzést engedjenek meg. Örülök annak, hogy a raportőr itt a beruházásokat említette, főleg PPP konstrukciókban, de akár külön is, állami és magánbefektetések. Az innováció és a kutatás ezzel karöltve fog haladni. Nagyon sok területen voltak, akik itt ugye 2020-as Horizon, Horizont stratégiát már említették, és nagyon sokszor használják fel arra, hogy a, az, a megújulók fontosságát kiemeljék, de itt a tárolásról is beszélni kell, a magatartás, az új magatartás formákról, az energia, hatékonyságról, a fogyasztók kapcsolatrendszere az ellátókkal, aztán a, az atomenergiában a fúziós projektekre is utalnék és az egész bioüzemanyagról folytatott vitát is meg lehetne változtatni. És a CCS rendszereket is jobban meg kellene mutatni a, a lakosságnak. 2050-ig sok innovációs és kutatási beruházásra van tehát szükség, a versenyképességünk miatt, a munkahelyteremtés miatt, és éppen ezért eh, a carbon leakage-ről is beszélnünk kell, tehát amikor így megszökik a szén, amiről szólt a rapörtörünk is, és hát kell tudni állnunk egy, teljes, egy globális eh, eh, versenyben. Arról is el kell gondolkodnunk, hogy mi történik akkor, hogyha a világ többi része nem együtt halad velünk, hiszen erre is fel kell készülni. A technológia vonatkozásában a semleges célok megfogalmazása az nagyon tetszik. Api pedig a túlszabályozást illeti, nem csak a beruházókra vonatkozó túlszabályozásról van szó, hiszen kellenek szabályok a hosszú távú beruházókra, gondolok itt a nyugdíj alapokra és a beruházási alapokra, de a pénzügyi szabályok talán ezeket a beruházókat pont, hogy eltántorítják a hosszú távú beruházásoktól, pedig pont erre lenne szükségünk. Az ekonom belül is arról beszélünk, hogy nem szabad most ilyen bumeránk hatást kiváltani különböző rendelkezésekkel, és eltántorítani a beruházókat. Kell a bizalom, abba az irányba, hogy nekünk politikusoknak kell hosszú távú forgatókönyveket felvázolnunk számukra. Várom az együttműködést a raportőrrel, főleg a módosítók vonatkozásában. Köszönöm szépen, akkor lezártuk ezzel a sedók körét. Jetzt kommen wir zu den anderen most akkor a többi felszólaló következik, akik szóra jelentkeztek. 4-5-6 felszólalónk lesz, és azt javasolnám, hogy másfél percre szorítkozzanak, mert a bizottság is kapott kérdést, és jó lenne, hogyha végén még erre reagálhatna a jelentéstevőnk is. Hogyha mindenki egyetért ezzel, akkor Vittorio Prodi és a többiek. Peterle, Peter Liese und Corinne Lepage haben sich gemeldet. Und damit will ich die Rednerliste schließen und wir starten mit Vittorio Prodi. Akkor ezzel lezárom a hozzászólók listáját, és átadom Prodi úrnak a szót. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm szépen Románának is ezt a nagyon jó előkészítő munkát. És teljességében egyet értek a 2050-ig tartó menetrenddel. Egy kicsit meglepett az, hogy a megelőző szövegeket nem változtatták meg annak érdekében, hogy hozzáigazítsák az 2050-es menetrendhez. Tehát tulajdonképpen ezért még egy kicsit az íze ennek a kívánságainknak jobban megfelelő menetrenddel kapcsolatban, hiszen ez egy nagyon nagy célja az EU-nak, és ezzel kapcsolatban minden infrastruktúrát rendelkezésre kell bocsátani. Tehát itt nem csak az, magáról az energiáról van konkrétan szó, hanem itt egy igazi hálózatról van szó, és gyakorlatilag struktúrákra van szükség az energia tárolásához, és minden egyéb másra is, és ennek valóban egymást követően kell felfűzve megvalósulnia. És eh, a 2020-as energiamenetrendünkkel kapcsolatban még több aktivitásra van szükség, és több eh, beruházásra van szükségünk, és ezeknek meg kell indulniuk. Már most egyébként ez így nem fog összejönni, és minél nehezebb lesz a gazdasági helyzet, annál nehezebb lesz beruházni és egyeztetni a gazdasággal. Rendben, a következő hozzászólón következik. Köszönöm szépen, mivel rövid az időm, a hozzászólási időm, ezért rövid leszek. Több makroökonomiai index is ami a menetrend hivatkozásában szerepel, eléggé idealistának tűnik számomra. És eh, hogyha megnézzük a 2014-es indexet, 1,7%-os gazdasági növekedéssel számol 2050-ig évente, és ez folyamatosan az azt követő években. És a föld eh, a, a kőolaj hordonkénti ára 127 euróval számítva, ez is id- abszolút utopisztikusan tűnik számomra. Tehát, hogyha ezekből a számokból indulunk ki, akkor én azt gondolom, hogy az indexek alapján nem megfelelő alapokra állítjuk ezt a tervet. És most sajnos a bizottsághoz kell, hogy forduljak, tehát ezek a koncepciók nem kielégítőek, és egyébként vannak hiányos koncepciók is. Itt például ezek a gyakorlatilag a kőolajárak és makrogazdasági index satszolások véleményem szerint nem reálisak. Tehát gyakorlatilag jó lenne látni, hogy például netto energia fogalma, amit itt gyakran alkalmaznak. Ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogy ha több energiát eh, táplálunk be a hálózatokba, mint amennyit kiveszünk belőlük? Ez érdekelne. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Minden eh, kollégának másfél perce van, ennyi út, és mindenki szeretne szóhoz jutni. Mario Pirello következik. Köszönöm szépen, elnök úr. És Köszönöm Romána Jordán kolléganőnek is a munkáját, aki itt szükszavúan egy nagyon átfogó projektet mutatott be 2050-ig. Ez egy nagyon fontos projekt, főként ami 2050-ig a CO2 kibocsátási célok elérését illeti. A bizottság új modellből indul ki, ami csupán a megújuló energiaformákra és az intelligens infrastruktúra projekteken alapul, amelyek a lehető legkisebb környezetvédelmi károkat okozzák, és csak így lehet ugyanis eljutni ezekre a energiaárakra, amelyek ebben a koncepcióban szerepelnek. A 2030-as, 2040-es, 2050-es évekre, célértékekre van szükségünk annak érdekében, hogy a magán jellegű beruházások, a magánszektorból származó beruházások számára megteremtsük a megfelelő motivációkat. Szeretnék néhány dolgot még megemlíteni, például az energia mix kapcsolatban, vagy a palagázzal kapcsolatban, ami azt gondolom, hogy az új technikák alkalmazása is még tárgyalások tárgyát kell, hogy képezze, hiszen ezeknek nagyon messze menő következményük lesz a üvegházhatást okozó gázokra is. Péter következik. Parancsoljon. Köszönöm szépen. Nagyon örülök annak, hogy az előadó ilyen alaposan körbejárta az egész témakört. Nehéz most a véleményben érvényre jutatni az összes elképzelhető kérdésről alkotott véleményünket, de az ittre jelentését mindenképpen gazdagítani kell a mi szempontjainkkal. Az energetikai átállás finanszírozása egy rendkívül fontos kérdés. Hogyha 2050-ben eredményeket akarunk látni, akkor már ma el kell kezdeni az átállást. A 2050-es célok fényében át kell világítani a most érvényes jogszabályainkat és a nemzeti szinten működő terveket. Meg kell változtatni a prioritásokat és terveket az EU szintjén is. Hogy mondjak néhány konkrétumot, az én hazámban egy 600 megawattos szénerőművő művet építenek. Ez az utolsó projekt, amit az Európai Beruházási Bank finanszíroz. Ugye mások a nap energia felé mennek, mi meg a szénbe ruházunk be. Itt európai szinten kellene fellépni, és a saját stratégiai célunkhoz kell igazítani a nemzeti célokat is. Péter Léze. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm szépen Románának is a beadványát, és gyakorlatilag ez a Davis jelentés ellenpárját jelenti, hiszen 2050-ig a CO2 kibocsátást vitattuk meg, és az idevezető utat, és most gyakorlatilag tehát az energia kérdése, illetve szeretném megkérdezni, hogy van-e erre már az ITER részéről valamiféle reakció. Másrészt pedig a Lisszaboni szerződésből eredő kötelezettségünkre is szeretnék utalni, hiszen az Európai Unió ez szerint a megújuló energia és az energia hatékonyság területén előre kell, hogy lépjen. És kérdezném, hogy 2050-ig ezeket a célokat, hát ö, talán nem is annyira a Lisszaboni szerződés alapján, hiszen a szerződésben nem az szerepel, hogy 2020-ban vége mindennek, és nem kell többet tenni. Tehát én azt gondolom, hogy ami itt be, ezek a célok ez a, ami a megújuló energiaforrások növelésére vonatkozik, ez szerintem nem valószínű, hogy a legmegfelelőbb cél, hiszen ez, ez egy eléggé drága energiaforrás, és mi a legutolsó időszakban az energiahatékonyságra vonatkozóan hosszú távú célokat is elfogadtunk, és a megújuló energiaforrásokra vonatkozó nem 50 százalék, hanem lenne a megfelelő, hanem hogy végig kéne gondolni, hogy hogyan lehetne ezt a felhasználók számára kedvezően kialakítani. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm szépen Románának is a jelentését. Egyetértek azzal, amit Ivkus és Jólájnen elmondott, a könyvelési módszerekkel kapcsolatban például Ív már rámutatott arra, hogy van elég sok olyan pont, amiben ellentmondás szerepel a pala gázzal kapcsolatban például, hogyha a biomasszának ilyen nagy súlyt tulajdonítunk, amik egyébként Oroszországból vagy máshonnan származnak, akkor viszont figyelnünk kell a fenntarthatóságra is ezzel kapcsolatban. Tehát oda kell figyelni arra, hogy egyáltalán iparilag megvalósíthatóak ezek a célokat. Hát azért itt mi történik a környezettel. A másik az energiahatékonyság kérdése, hát itt inkább visszafogottak a célok, ezzel egyetértek Péter Lízével, de hogyha a beruházókat vonzani szeretnénk, akkor világos, reális és érthető célokat kell megfogalmazni, 2030-ig a megfogalmazott cél nem teljesen kielégítő. Itt 2040-re is már ki kell pillantani. Én azt gondolom, hogy ez nagyon is lehetséges lenne erre nézve már célokat megfogalmazni. A költségek, főként a megújuló energiákra vonatkozóan túlzottak, véleményem szerint, de van itt más költségtétel is, amit nem vettünk figyelembe, mégpedig az atomenergia költségeit, nem vettük figyelembe a raktározás és a biztosítás kérdéseit, tehát ezeket még nagyon alaposan meg kellene vizsgálni. Az Energy Roadmap-nél azt hiszem, hogy nagyon fontos, mondja az elnök, hogy a célokat is figyelembe kell venni, tehát nagyon fontos, hogy minél nagyobb aránya legyen a megújuló energiaforrásoknak 2050-ig, és hogy a céltól visszafelé fogalmazzunk, tehát gyakorlatilag vizsgáljuk meg azt, hogy mi az, ami megakadályoz bennünket abból, hogy elérjük a céljainkat, és hogyha a 2050-es energia menetrendről beszélünk, akkor meg kell vizsgálnunk, hogy milyen politikákat kell megfogalmazni Európában ahhoz, hogy ezt ott 2050-ig el lehessen érni. Hiszen az energia mixnek európai szinten kell a tagállamoknak megvalósítani, és a megújuló energiaforrások arányát, tehát ennek megfelelően ki kell bővíteni a dezertek és egyéb más nemzetközi projektek is rendkívül fontosak, tehát ezeket is ezekre is fókuszálni kell, és a, itt is a CO2 kibocsátás rendkívül fontos, a 40%-ot az emissziókereskedelem fedezi, és mi úgy döntöttünk, hogy ezzel az eszközzel fogunk élni, és jelen pillanatban még az EU 17-ek között sem lehet egy tranzakciós adóban sem megegyezni. Tehát gyakorlatilag azért ezt ne felejtsük el. A, lesz október 11-én egy vendégünk, aki dr. Stoiber úr, aki a bürokrácia lebontásáról fog velünk beszélni, illetve az EU-s energiapolitikáról, és ennek már előre örülök. Péter Lízével kapcsolatban, hogy az ipari bizottság akit megkértünk arra, hogy szorosabban együttműködjön velünk ezzel kapcsolatban, hogy őtőlük érkezett már valamilyen reakció, most itt Joe Linen összemosolyogtunk, hiszen egy- eddig nem kaptunk visszajelzést. A koordinátorok ülésén megbeszéltük, hogy mit kellene tenni ebben az ügyben. Jelen pillanatban úgy tűnik, hogy szorosabb együttműködésre van szükség. A bizottság felé is felmerült néhány kérdés, és akkor most kérném a bizottságot, hogy válaszolja meg ezeket, majd még a jelentéstevő asszony is megkapja a kérdést. Most a bizottság a szó parancsoljon. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender, vielen Dank, Frau... Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm a jelentéstevő asszonynak, és a képviselőknek is az elmondottakat. Nagyon örülök, hogy ilyen sok pozitív dolog is elhangzott, és nem csak az öt különböző dekarbonizációs forgatókönyvet dolgoztuk ki, hanem a Nemzetközi Energia Ügynökséggel és más érintettekkel is dolgoztunk együtt. A bizottság munkája az a 2050-es eh, energia menetrendre és a fehér könyven alapul. A menetrend, energiamenetrend esetén az a célunk, hogy az energiapolitikában az ellátás biztonságát, a versenyképességet és a környezetvédelmét közösen vegyük figyelembe és elemezzük. A forgatókönyvek nem e, valamiféle e, el, jövőbe tekintések, hanem inkább csak forgatókönyvek arra nézve, hogy mit teszünk akkor, ha ez és ez történik. Négy, három e, forgatókönyvet választottunk, az egyik az egy nagyon magas energia hatékonyság, 41%-os 2050-re alapítva, én azt hiszem, hogy ez eléggé nagyra törőnek tekinthető. A második menetrend az 97%-ban a megúj az áram területén történik, és a, más, a másik forgatókönyv, ha a CCS késve következik be, és a következő pedig atomenergián alapul. Ezek illusztratív jellegűek, tehát gyakorlatilag egyik forgatókönyvvel sem számolunk úgy, hogy ez lesz az, ami meg fog valósítani, a valósulni a valóságban, hanem ezek csak válaszok, lehetséges válaszok bizonyos eseményekre. Ami mindegyik forgatókönyvben ugyanaz, az a az, hogy több energia hatékonyságra van szükségünk, több megújuló energiára és több hatékonyságra a belső piacon. Ennek a három célnak, mindegy, hogy milyen irányba megyünk, meg kell valósulnia, hogyha a kibocsátott gázok mennyiségét 80%-kal csökkenteni kívánjuk 2050-ig. Feltételként abból indultunk ki a forgatókönyvek kapcsán, hogy globális klíma megállapodás születik. Ez tavaly február 4-i megállapodás, tanácsi megállapodás témáját is képezte, és a klíma vezérigazgatósággal a roadmap kialakítása során megvizsgáltuk azt, hogy mi történik, hogyha Fragmented EU Action, vagyis csak az EU lenne az, aki ezeket a célokat az ászlójára tűzni, és gyakorlatilag, hogyha nincsen globális egyezmény, akkor gyakorlatilag ugye nem az történik, hogy mi nem teszünk semmit, nyilván az EU az továbbra is ragaszkodik a céljaihoz, de akkor egy más eljárásmód és más realitás következik be. Az energiahatékonyság és a megújuló energiákkal kapcsolatos kérdésben az öt dekarbonizációs eljárás között nagyon sok változat létezik, attól függően, hogy milyen kombináció következik be, és magas energiahatékonysággal és magas megújuló energia arányjal, hogyha megvizsgáljuk a mínusz 41 os tehát magas energiahatékonyságot, a megújuló energia források eh, kapcsán eh, tehát gyakorlatilag, hogyha mindkét komponens magas, akkor ez eh, nyilván egy nagyon ambiciózus terv. A 2030-as célok a 2050-es energia roadmap-el megfogalmaztuk azt a célt, hogy a tervezési biztonság növekedjen a kormányok, a befektetők számára is, és biztosítsuk azt, hogy tudják azt, hogy mi fog történni 2020 után. Elemeztük ezeket, és ezekből a forgatókönyvekből azt vontuk le, hogy 2030-ban növekedne a megújuló energiaforrások aránya, ami ugyan nem cél, de ennek az outputjaként 30%-os növekedés következne be. Ezt javasolnánk mi. Az energia roadmap 2030-as energiavitát kívánja előkészíteni, és azt gondolom, hogy a bizottság jövő évben fog konkrét javaslatot a 2030-as energia forgatókönyve kapcsolatban készíteni, és most, hogy ez cél lesz-e, vagy nem, azt majd meglátjuk. Mindenesetre a 2020-as célok megismétlése is nehéz e, feladat, de a feladat, hogy e, interakciót alakítsunk ki a célok között arra, hogy kiindulási alapunk legyen arra, hogy ezeket a célokat megvalósíthassuk. Most egyelőre nem tudok arról további információkat adni, hogy ez milyen konkrét formákat fog ölteni, de a tanácsban, a parlamentben és más grémiumokban e, elő fogjuk készíteni a 2030-as eszmecserét. Köszönöm szépen a bizottságnak, és akkor lezárnám azzal, hogy átadom a jelentéstevő asszonynak a szót. Um, Köszönöm szépen. Mindenkinek nagyon köszönöm a hozzászólást, aki részt vett az eszmecserében. Sok mindennel egyetértek abban, ami elhangzott, meg győződve arról, hogy jó véleményt tudunk majd együtt készíteni, és figyelembe fogjuk venni azt, amit az ITRE mond. Két kérdésre szeretnék reagálni, számítottam is arra, hogy ezeket felvetik majd a vitában. Az első, hogy legyen-e egy egységes cél. Az igaz, hogy három célkitűzésünk van, de ezért vannak alcélok is, nagyon komplex jogalkotási rendszerrel állunk szemben hogyha komolyak és hitelesek akarunk lenni, és jót akarunk tenni a környezetnek ebben a szakbizottságban, akkor nagyon fontos, hogy egy fő célunk legyen az üvegházhatású gáz kibocsátás csökkentésére. És ez a cél egy olyan kérdés, ami kapcsolódik az energetikai függőség kérdéséhez is. Tulajdonképpen az ITRE-nek, az ITRE bizottságnak kell kimondani azt, hogy az energetikai függetlenség is ugyanolyan fontos cél, mint a környezetvédelmi célok. Ez egy keret az én javaslatom számára is. Egy másik kérdés, a nemzetközi egyezmény fellépés a klímaváltozás kapcsán. Itt szerintem komolyabb, súlyosabb a helyzet, mint ahogyan ezt megpróbáltuk felvázolni Függetlenül attól, hogy mi történik a világban, mi kitartunk a céljaink mellett, mondhatjuk. Hogyha a világ többi része is velünk tart, akkor ambiciózusabbak lehetünk. Hogyha viszont mások nem haladnak velünk együtt, akkor Gondolnunk kell a carbon leakage veszélyére, és gondolnunk kell az egész világot érintő károkra de az európai átlagemberre is kell gondolnunk, hogyha nem csökkennek a kibocsátások, az ökológiai lábnyom, ez súlyosan károsítja az európai gazdaságot, az embereket, a munkahelyeket, is. Tehát nagyon figyelmesen kell eljárnunk, amikor a jövőre vonatkozó célokat megfogalmazzuk. A céljaink függetlenek kell, hogy legyenek a nemzetközi fellépéstől, és szükség van alternatív forgatókönyvenkre a saját állatpontunk megfogalmazásához. Elnök, Szeptember 13 a módosítók benyújtásának határideje, déli 12 óra, és nem július 17, tehát kicsit enyhült a feszültség ezzel kapcsolatban, ez a nyári szabadság miatt is szükség volt erre. És október 10-én eh, szavazunk a véleményről itt az MV-ben, és nem szeptember 19-én. Tehát ez lesz az emiben a szavazás, és hát a plenárisra mikor kerül, még ebben a jogalkotási ciklusban. Mindenkinek köszönöm a részvételt a vitában, és kellemes ebédszületet kívánok. 15 órakor találkozunk megint, és folytatjuk az ülést a ciklusi környezetvédelmi miniszterrel. Kérem, hogy sokan vegyenek részt majd a délutáni programon.